Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nagy öröm számomra, hogy a csapat magja jelen van. Webstreamen közvetítjük az ülést, üdvözlöm nézőinket. Szokatlan a mai terem, ez az általános conciliation terem, ezért olyan nagy a, a, a kör, alig látom képviselőtársaimat, ám attól még bizonyal nagyon hasznos ülés lesz. Kicsit kevesebben vannak, mint most, mert hogy misszión vannak sokan, tekintettel arra, hogy Türkisz hétnek minősül a mai nap. Üdvözlöm Önöket még egyszer tehát. A szokásos jelentésünket publikáltuk a múlt heti üléssel kapcsolatban. Ez is a weboldalon ott van, lehet olvasni, az irodájukban is megvannak a példányok. A formális közlendőimet ismertetném, mielőtt Gál Perc asszony jelentése kerül a napirendre, akit üdvözlök. Először el kell fogadjuk a napirendet. Ezzel kapcsolatban sikeres, el kell mondanom, hogy sikeresen lezártuk azokat a tárgyalásokat, melyek az európai szabványosítás ügyében a tanácssal tartottunk múlt héten. Formálisan levelet írtunk a tanácsnak megerősítve ezt a tényt. Ezen túl sikeresen lezártuk a tárgyalásokat a belső piaci információs rendszer szabályozásáról, és azt javaslom, hogy mindkettőt, mindkettő témát formálisan fogadja el a szakbizottság június 21-i következő ülésünkön, és ezáltal a plenáris, plenáris elé vihetjük a szeptemberi plenáris elé. Korábban nem tudjuk, azt hiszem, de a politikai frakciók elé kell bocsássuk időben ezt az anyagot, mert ők mindig nagy a frakciók figyelemmel kísérik az első olvasatban való eljárás ügyeit, a lehető legátláthatóbban szeretnénk tenni ezt az eljárást, úgyhogy a szövegeket ki kell adjuk. Június 21-én tehát mind a kettőt elfogadjuk, napi rendre tűzzük, a jelentéstevők is itt lesznek, hogy elmondják meglátásaikat ezzel két témával kapcsolatban. Május 8. ülési jegyzőkönyve ott van a dossziéjukban, elfogadatnak tekintjük őket ma estig, amennyiben nem küldenek be ellenvetést. No, lépjünk tovább. A közlekedési és idegenforgalmi szakbizottság számára készített ö, jelentés a Földi Kiszolgálási Unió repülőterein címmel Gál Pelc asszonya jelentéstevő. Rüla asszony is itt van, de Campos professzor úr és Saldemóza asszony is befutnak majd, ők is bizonyan hozzászólnak. Először Gál Felc asszony kérem, hogy ö, ismertesse következtetéseit, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! Először is nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom ezt a véleménytervezetet ami a ninety six sixty es egk tanácsi irányelv hatályon kvül helyezéséről szól. engedjék meg hogy rögtön tartalmi kérdésekre térjek rá és el is kezdeném a bizottsági javaslat megalkotásának okával. az európai bizottság two thousand and eleven december elején terjesztette elő ezt a eh, javaslatot mert hogy a most érvényes one thousand nine hundred and ninety os irányelv óta a földi kiszolgálásnak a feltételei és a keretfeltételei drámai változáson mentek át. egyrészt a légiforgalom gyors növekedése és a kapacitásbeli korlátok kapcsán előtérbe kerültek és egyre fontosabbá váltak a repülőtéri szolgáltatások ezen belül is a földi kiszolgálás hatékonyságának és minőségének javtási szükségessége. a bizottság által folytatott konzultációból egyértelműen kitűnik hogy ez a jelenlegi jogi keret már nem felel meg az irányelveknek ezt támasztotta alá egyébként a saját felmérésünk is ezt a felmérést sixty eh, seven eh, földi kiszolgáló bevonásával twenty seven repülőtér bevonásával légitársaságok szövetsége repülőtéri hatóságok és egyéb támogató hatóságok bevonásával végeztük el. ennek alapján szeretném elmondani önöknek hogy meglátásom szerint ez a feltárt probléma kettős egyrészt a földi kiszolgálás a belépési és a terjesztési korlátok miatt eh, nem kellően hatékony másrészt pedig a földi kiszolgálás minősége a megbzhatóságot a rugalmasságot a védelmet a biztonságot valamint a környezetvédelmet illetően általánosságban nem tart lépést a változó igényekkel. a hatékony földi kiszolgálás nemcsak a repülőterek a légitársaságok hanem az utasok számára is fontos továbbá elengedhetetlen hogy a légiközlekedési infrastruktúra hatékony kihasználásához azaz általánosságban elengedhetetlen a légiközlekedési rendszer megfelelő teljestményéhez. nem véletlen hogy a földi kiszolgálási ágazat nagyon nagy reményeket fűzött a bizottság javaslatához s jó lehet ez a javaslat jelentős lépéseket és előrelépést jelent a hatályos jogszabályi kerethez képest de vannak még nyitott kérdések ezeket a nyitott kérdéseket a véleménytervezetemben is öt pontra szedtem. E, nagyon röviden szeretném ismertetni ezeket elsőként a földi kiszolgálások körének szélestése az unió repülőterein témakörről szeretnék beszélni e, a tervezetemből az derül ki és azt szeretném hogyha önök is ezt támogatnák hogy a piac megnyitását csak kiegyensúlyozott módon lehet végrehajtani ez a földi kiszolgálási ágazat egy nagyon tőkeigényes tevékenység nagyon nagyfokú a verseny benne de magas állandó költségek jellemzik ezt a tevékenységet. a bizottság az évente five millió utasnál nagyobb forgalmat lebonyoltó repülőterek vonatkozásában kettőről háromra növeli a földi kiszolgálás körébe tartozó vállalkozások kötelező minimális számát ezt a szakértők is el tudják fogadni ezt a választéknövekedést. e javaslattal egyébként teljes mértékben egyetértek itt módostom sincsen mindamellett a saját kiszolgálás minden légitársaság számára adott e, mindazonáltal azonban e, e, mi nem állunk olyan szinten úgy gondolom hogy további nyitásra szükség lenne ezért ezt a javaslatot már nem tudom támogatni egyrészt azért mert a piacnak a teljes megnyitása növelné a földi kiszolgálást végző vállalkozásokra nehezedő nyomást másrészt emiatt kénytelenek lennének csökkenteni a személyzeti költségeiket bérsznvonal csökkenés foglalkoztatás biztonságának a csökkenése a képzési lehetőségek romlása és még sorolhatnám hogy milyen járulékos hatásai lennének. Ehhez kapcsolódóan van egy másik témakör, amiben üdvözlöm a tagállamok által adott jóváhagyások kölcsönös elismerésének bevezetését, mert hogy mindannyiunk számára egyértelmű, hogy a szabad mozgás megvalósítása a belső piac kiépítése szempontjából nagyon fontos ezeknek a jóváhagyások megadására vonatkozó eljárásoknak azonban átláthatónak megkülönböztetéstől mentesnek kell lenni és nem korlátozhatják a rendeletben meghatározottnál nagyobb mértékben a piacra jutást és a saját kiszolgálás szabadságát. ezzel az első két témakör végére is értem. következő témakör a pályázatokhoz kapcsolódik mégpedig a rugalmasságnak a témaköre a bizottság javaslata tartalmaz a pályázatok javtására irányuló elemeket is mégpedig a kiválasztási eljárás részletesebb lerásának szükségességét oly módon is hogy bizonyos alapvető szolgáltatásokra a, maximálisan a kiválasztási időtartamot ten évre javasolja növelni. ezeket a változtatásokat én támogatom E, de a maximális időtartamot valamennyi szolgáltatás esetén javaslom tz évre növelve biztostani és e, javaslom azt is hogy ne korlátozzuk a fourteen es cikkben emltett mentességek esetére is. E, továbbá az a javaslatom hogy ha egy határozott időtartamra kirt sikertelen pályázatról van szó amelynek folytán egy másik szolgáltató megszünteti tevékenységét akkor ez egy olyan helyzetet idézhet elő egy de facto monopóliumot amely indokolttá teszi azt hogy a bizottság által javasoltnak megfelelően a szolgáltatások árát eh, szabályozzák és a piac jogi értelemben ettől még továbbra is nyitottnak tekinthető. az utolsó eh, javaslataimhoz érkeztem ez a központi infrastruktúra és a kiigaztások djakra vonatkozó témakör. nagyon fontos hogy a repülőtér használók szempontjából a tervezhetőség eh, biztostott legyen és ehhez egy központostott repülőtéri infrastruktúrák és létestmények használatáért felszámtott djak tekintetében egy közös és átlátható rendszert tudjunk létrehozni éppen ezért eh, javaslom a kötelező előrását eh, annak hogy a vállalkozásoknak nyújtott tájékoztatóba foglaljuk bele a földi kiszolgálási djak várható alakulását a forgalom várható növekedését és a tervezett infrastrukturális beruházásokról is adjunk eh, számot ebben a tájékoztatóban még egy javaslatom van mégpedig az hogy fontos lenne lehetővé tenni a repülőtéri hatóságok számára hogy behajtsák a panaszok feldolgozásának ideje alatt esett djakat. éppen ezért egy olyan javaslattal élek melynek alapján a határozat kibocsátása napjától esedékes djak is beszedhetővé válnának fontosnak tartom a repülőteret iránytó testület koordinációs szerepének megerőstése érdekében a magatartási kódexnek a végrehajtását és ennek összehangolásáért úgy gondolom hogy a repülőtér iránytó testületnek kell felelősséget eh, vállalni. elérkeztem a javaslataim végéhez mégpedig azzal hogy minimális előrások bevezetését javasoltam a repülőtéri szolgáltatások eh, tekintetében. Eh, ezek a minimális előrások eh, összhangban vannak a polgári repülés területén érvényes közös szabályokról szóló rendeletben foglaltakkal és tekintettel vannak a repülőtér biztonsági szabályaira a biztonságirányítási rendszerre is. ezzel a javaslataim végére értem tisztelt elnök úr és várom az mm, árnyék javaslattevőknek és képviselőtársaimnak a további javaslatát amit meg tudok szvlelni. köszönöm szépen! Well, thank you very much. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó véleményt. Meglehetősen technikai, szakmai, ám nagyon fontos téma ez mindannyiunk számára, akik utazunk. Úgyhogy most körbeadom a szót majd, képviselőtársaimnak a szót, először az árnyéklódok, aztán a többiek. Sáde Móza asszony szerencsére itt van, nem tudom, Maldens úr, beszélem majd liberális nevben, Bilen úr, De Jong úr még nincs itt, és Emmanuel Mer itt van a bizottságtól, a DG Move részéről, igen, az ő hatáskörébe tartoznak a repterek, úgyhogy bizonyal ő is hozzászól, majd szívesen várjuk mondandóját. Tehát árnyék előadók először, Sáldemóza asszony az első a sorban. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek, hogy késtem. Mivel egy nagyon eh, szakmai jellegű dosszié, ez Dánul beszélnék, ha megengedik. Um. Jeg vil godt sige øh, tak til... Øh, Köszönöm mindenek előtt. A jelentés készítőjének az elvégzett munkát, jó jelentés született. Bizonyos pontokban egyet is értünk, persze nem mindenben. Egyet értek azzal, hogy tisztázni kell, hogy a földi kiszolgálásnak jobban kell működnie, mint napjainkban, és a módosítóinkkal is erre kell törekedni. Azt gondolom, hogy némileg irányt kéne váltani, vagy legalábbis ki kéne egészíteni a jelentést. A jelentés természetesen, a pályá, természetesen beszél a pályáztatásról, stb. így azt javítani kell. De ha más perspektívából nézzük ezt meg, és ha megnézzük, hogy hogyan működik a földi kiszolgálás az utasok és az ügyfelek, vagyis a légitársaságok szempontjából, akkor azt kell eldöntenünk, hogy mit akarunk elérni, és ezt egyelőre még nem érjük el szerintem a mostani szöveggel, hiszen a fogyasztók előnyét kell látnunk a földi kiszolgálás javításából, nekik profitálniuk kell abból, hogy liberalizálják ezt a területet. Például minimális előírásokra van szükség arra vonatkozóan, hogy meddig vár a podgyászra az utas. Tehát med, milyen lehetőséget adnak ebben az esetben, mikor lépnek be az utasok jogai adott esetben. Gondoskodik el arra, hogy lehetőleg gyorsan hozzájussanak a podgyászukhoz. És természetesen azt is meg kell nézni, hogy a légi társaságok szempontjából hogyan működik ez ő nekik élniük kell a versennyel, a versenyhelyzettel, amely kialakul a földi kiszolgálásban, és a lehetőséget ki kell használniuk, és itt még van mit tennünk szerintem. És ha megnézzük a munkatársakra vonatkozó védőintézkedéseket, szerintem itt is tudunk bizonyos lépéseket tenni, hiszen beszállítók esetében, alvállalkozók esetében nem, tegyük, nem tehetjük lehetővé, hogy rosszabb munkakörülményeket kínáljanak a biztonság ügyében, vagy biztonság területén. Vagy a munkahelyi egészség is egy fontos téma kell, hogy maradjon itt, nem engedhetünk. És ezért koncentrálni kell arra, hogy a liberalizálás a légitársaságok és az utasok szempontjából is előnyt jelentsen. Köszönöm szépen, Mandes úr. Köszönöm, elnök úr. Nehezen látom innen, de a szemüvegem azért itt van, úgyhogy ez segít. Párvanova asszony kért meg, hogy kommentáljam helyette a jelentést. Felolvasom a mondandóját. Gratulál a jelentéstevő asszonynak munkájáért, egy nagyon kiegyensúlyozott átfogó jelentést tervezetet terjesztett elénk. Frakciónk támogatja a javasolt változásokat, amely tovább nyitja meg a piacot a bizottság javaslatának megfelelően, ami a társadalmi szociális garanciák erősítését illeti. Parvanova asszony el, el, elített azzal, hogy módosítani kell a földi kezelés szabályozását a közlekedési szektor átalakítása után, amely a vonatkozó irányelvben megvalósult, és a kócsering és egyéb közlekedési változásoknak betudhatóan a repülőtér felhasználók tekintetében a hatékonyság és minőségjavítása a fő cél, illetve érdek az ügyfelek igényének kiszolgálásában, ezért aktív részvételük a szolgáltatók kiválasztásában fontos, ami, és a minőségi sztenderdek és a ö, kódexek meghatározásában is fontos szerepük. Ugyanakkor a közös minőségi sztenderdek megállapítása fontos ahhoz, hogy biztosítsuk azt, hogy végső soron az utazók érdeke legyen, a, kapjon védelmet, és hozzá szeretném tenni a magam részéről, csak egy gondolat formájában, hogy nagyon sok podgyász, elvész, talán érdemes volna modernizálni a, a, a címkék, a, a felragasztott címkék rendszerét, amit aztán felragasztanak ugye annak a, a, a másik papírt a, a boarding passra. Ezt lehetne egy chippel helyettesíteni, és akkor a, a chip révén követhető volna az utas meg a csomag. Nem lehetne például lopkodni a csomagokból. Ezen érdemes van elgondolkozni a technikai megoldás nyomán. Uh, thank you. Uh, Mrs. Ruler. Köszönöm, Ruler asszony, köszönöm szépen. Mandos úrhoz szeretnék csatlakozni a podgyászok elveszésével kapcsolatban. Miután a bizottsági javaslat megszületett, kifejezetten körülnéztem Stuttgarton az én helyi repülőteremen, beszéltem a repülőtér üzemeltetőivel, illetve az ott dolgozó személyekkel, Kebárt asszony is jelen volt egyébként, és egyet el tudok mondani, ami hiányzik a bizottság javaslatából számomra, és ez lenne a kiinduló pont szerintem, hogy a minőségi sztenderdekre jobban ügyeljünk. Vonatkozik a minőség, biztonság, ez a két nagy terület, itt sztenderdekre van szükség, és itt a szakbizottságban, fogyasztóvédelmi szakbizottságban ez központi szerephez kell, hogy jusson de arról, ha arról beszélünk, hogyan tudjuk a minőségi sztenderdeket javítani és a biztonságot, akkor ez csak úgy működik, hogy figyelembe vesszük a munkakörülményeket és a feltételeket, és ezen a területen lényegesen romlottak ezek az utóbbi időszakban, Éppen ezért azt gondolom, hogy a bizottság által javasolt további liberalizáció a munkafeltételek, munkakörülmények további romlásához vezet, és ezzel a minőségi sztenderdek és a fogyasztóvédelmi sztenderdek is romlanak, és éppen ezért én nem támogatom a bizottsági javaslatot. Az előadó és ezért hálás vagyok, javításokat végzett, bizonyos intézkedéseket megtett, én ezeket jónak is tartom, de alapvetően ez nem változtat azon, hogy a bizottsági javaslat alapvető célja rossz irányba mutat, és ami engem illet, én nem támogatom azt sem, hogy előírják, hogy megnyissák ezt a területet alvállalkozók számára, ez nagyon problematikus ezen a területen, a minőségi sztenderdek meghatározása nélkül. Szerintem ez azt jelenti, hogy az összes utas számára rosszabb körülmények alakulnak ki, és a munkafeltételek, munkakörülmények is rosszabbak lesznek. Ez nagyon problematikus. Fel szeretném hívni a figyelmet arra is, hogy nagyon vitatott ez az irányelv. Nem igaz, hogy az egész ágazat ezt általában támogatta. Nagyon sok repülőtér üzemeltető van, akik nem támogatják ezt. A szakszervezetek sem akarták ezt az irányelvet, vagy ezt a módosítást, és a nemzeti parlamentekben is komoly ellenállás van. Thank you very much. Mr. Wieland. Wieland úr. Köszönöm szépen. Egy néhány szót én is szeretnék elmondani. Mindenesetre köszönöm az előadónak, hogy előkészítette ezt a véleménytervezetet. Meggyőződésem, hogy a bizottsági javaslat rendkívül fontos a földi kiszolgálás reformja szempontjából. A szakbizottságunknak azt kéne megnézni, hogy eh, hogyan tudunk többletértéket teremteni az utazók számára, például a szolgáltatók minimális száma esetében ez milyen előnyel jár, hiszen itt egy korlátozott számról beszélünk, az utóbbi időben kettőről háromra növelnék egyébként a minimális számot, és ez vonatkozik egyébként az egyéni légitársaságokra is, és azt gondolom, hogy itt lépést kéne előrefelé tenni, és ez a javaslat egyébként egy pozitív hatást gyakorolt az Európa, európai piacra. Azt gondolom, hogy az üzemeltetők vagy a földi kiszolgálók esetében nem szabad további szigorításokat alkalmazni. Egy bizonyos kapacitásokat figyelembe kell vennünk, amelyek rendelkeznek a repülőterek. Hogyha megnyitjuk ezt a piacot, azt is látni kell, hogy ez egyfajta stabilitásra jelent veszélyt, és bizonyos szolgáltatókat kiszorít a piacról. Hogyha liberalizáljuk a piacot, az viszont pozitív hatással járhat az utazók számára, a légitársaságok számára is, ők a fogyasztók valójában. Nézzük meg Japánt, vagy az Egyesült Államokat, ott teljesen liberalizálták a piacot és számos, és számos repülőtéren az Európai Unióban is láthatjuk ezt a fejlődést. Most nem akarok teljesen a részletekbe menni, hiszen ez a közlekedési szakbizottság területe. Minden esetre az fontos, hogy a légitársaságok fizetnek a szolgáltatásokért, és ezért megfelelő szolgáltatást kapjanak. Természetesen az egyes üzemeltetők hozzáférése változik és az ár valahol beépül a repülőjegy árába is, tehát a fogyasztók fizetik meg. A lényeg ezért, hogy jobb legyen a szolgáltatás, hogy én kifejezetten támogatom az előadó véleményét, hogy minimális sztenderdeket be kell vezetni, hiszen ez javítaná a szolgáltatások minőségét a repülőtereken. Köszönöm, Géphárt asszony szó. Köszönöm szépen. Csatlakozom mindahhoz, amit Rüla asszony kifejtett. Én is problematikusnak tartom az Európai Bizottság javaslatát, ellene vagyok. Mert hogy semmiféle hozzáadott értéket nem hoz. Nem hoz hozzáadott értéket sem a munkavállalóknak, mert az ő ügyek az ők munkakörülményeik nagyon erősen romlottak az elmúlt időszakban, a, a munkahelyeik és a szociális biztosítékok romlottak. Van még egy oka annak, hogy problematikus ez a javaslat, a fogyasztóvédelmi szempontból méghozzá, hogyha két, három vagy négy a nagyobb reptereken szolgáltató egymás mellett dolgozik, akkor gondolni kell arra, hogy ezek a vállalatok nagy ö, létesítményeket, gépeket működtetnek, ezeket ki kell szolgálni, ezeket a berendezéseket, ezeket áp, gondozni kell, fenntartani kell, ennek megfelelő hely kell a reptereken, nincs mindig elég, néha szűke van a reptereken, az, hogy több vállalat ö, szolgáltat egy-egy helyszínen, ez ilyen problémát is jelent. Költségvetülete is van mindennek, nem tudom elképzelni, hogyha két berendezés helyett 4, 5 vagy 6 berendezés dolgozik egy reptéren, akkor az olcsóbbá teszi végsősorban a szolgáltatást a fogyasztó számára, holott az árát végül is ő fizeti meg. Azt sem tudom elképzelni, hogy a szolgáltatás minősége javulna, hogyha többféle vállalat, több, több vállalat birkózik a helyért, vagy egymás lábára lépve próbál szolgáltatni. Ha elképzeljük a Stuttgarti repteret, vagy a Malmői repteret, mondjuk a, a, a gumiszalag mellett ö, egyik cég a másikat váltja, vagy egymást ö, próbálják leelőzni a szolgáltatásban, ez abszolút káoszt teremthet. Elveszhetnek csomagok, több, mint, tehát többet vesztünk, mint nyerünk ezen az egészen. E területen a liberalizáció szerintem nem jóváhagyható. Sajátságos volt amiatt, ezeket a szolgáltatásokat tender alapján kírják és így pályázat alapján, ez rendben is van, ez átlátható módon kell történjen, ám nem szabad szerintem tévútra tévednünk, olyan útra, ami végül nem hoz semmi hasznot. Utolsó gondolatom a biztonság kérdéséhez kapcsolódik. Egyre több ember és, és alvállalkozó ö, dolgozik a reptereken, akinek az emberét, a személyzetét újra is meg kell, át kell vizsgálni. Ez nem, ez nem csak úgy az utasokat kell vizsgálni, hogyan intézik, hogyan szervezik ezt meg. Ehhez is több ember kell, majd a több, több biztonsági ember, hogy ellenőrizzék a, az alvállalkozókat, ennek is van egy költségeleme. Igazából nem látom át, hogy voltak éppen hol lehet itt megtakarítani, illetve a fogyasztónak milyen módon teszi az életét kedvezőbbé mindez. Szerintem átláthatatlaná teszi a szolgáltatásokat drágábbá az új rendszer, és a végén semmi sem marad haszonként. Um, Dennis, you've joined us also. Denis, te is itt vagy, mint árnyék előadó. Átadnám neked a szót, és hogyha más nem kíván hozzászólni, akkor majd a bizottságnak is megadom még a szót, de akkor először parancsolj. Köszönöm szépen. Éppen meg a végét hallgattam annak, amit Gebhardt asszony mondott, és ez zene volt a füleimnek, őszintén szólva. Pontosan erről van szó. Zaventembe utaztam elmúlt héten, meg akartam nézni a gyakorlatban, hogy ez hogyan működik. Jó, persze az ember megpróbálhatja a dokumentumok alapján ezt rekonstruálni, de a legjobb, ha a helyszínt nézzük meg, és a helyszínen, a terepen vagyunk. És ott azt mondták nekem, hogy nézzem, én már csak ketten vagyunk, itt, ahol dolgozunk, és látjuk, hogy igenis vannak nehézségek a repülőtereken, a repülőterek adott esetben maguk végzik ezt a szolgáltatást, és nem tisztességes a konkurencia, de ott mondták azt is, hogy a harmadik konkurens bevezetése, hát hogyan működne? Évente 5 millió utas van Zaventemben, és egyszerűen egy harmadik résztvevő versenytárs, hát ennek helyi kell. Itt a repülőtérnek plusz a infrastruktúrát kéne kialakítani, a podgyász kiszolgáláshoz, hogyha egy harmadik felet akarnánk bevezetni, és azt hiszem itt a gyakorlat és az elmélet szembe megy egymással. Azt hiszem Gephardt asszony is nagyjából ezt mondta, el kell gondolkodni azon, szükség van -e erre a szabályra, hogy ez valamilyen hozzáadott értéket, többletértéket, pluszt ad -e. Szkeptikus vagyok őszintén szólva. Meg kell mondjam, hogy <clears throat> igen, jó benyomást tettek rám, a kollégák, mindenki elvégezte a házi feladatát, a Gebhardt asszony, Rüle asszony és a többiek is elmentek a repülőterek. lehet biztos, hogy utazás közben is kihasználták a lehetőséget, de hát azért látszik, hogy a szakbizottságunk mennyire érdeklődik a téma iránt, és hogy mindenki tényleg milyen alaposan vizsgálódott. Hát, hogyha senki más nem kíván most szólni, akkor gyorsan a bizottságnak megadnám a szót, mert ugye biztos hallották, hogy egy-két kollégának azért eh, vannak itt kétségei a javaslat előnyeivel kapcsolatban. És egy nagyon érdekes véleményt készített a luxemburgi parlament is, ami itt volt a dossziénkban, és a magyarázatban ugye szerepelt, hogy önök szerint az irányelv, az, a jelenleg irányelv az elérte a főbb célkitűzéseket, a szolgáltatók száma növekedett, a földi kiszolgálására általánosságban csökkent, és a légitársaságok szerint a szolgáltatások minősége javult, több a versenytárs, tehát így nagyobb a választási lehetőség. Ez volt a kiinduló pont, de nem volt idő arra, hogy a hatásvizsgálatuk eredményét megvizsgáljuk, úgyhogy talán reagálhatnának egy-két dologra, amit a kollégák itt az elő előbb elmondtak. Köszönöm szépen, elnök úr. Előadóasszony, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Először is megköszönöm, hogy a bizottságnak is megadták a szót és a lehetőséget, hogy itt szóljunk, és szeretném az előadónak megköszönni azt a munkát, amelyet elvégzett, és hogy igyekezett javítani a bizottság javaslatát és ugyanúgy, ahogy a tanács is ezt megpróbálta március 22-én, úgy, hogy nyilván tiszteletben tartották, megpróbálták megtartani a jelenlegi egyensúlyt ami ugye megvan, tehát az egyensúlyt a piac, nyitás, illetve a dolgozóknak nyújtott garanciák között, illetve az, az utasoknak nyújtott szolgáltatások minőségét, tehát ez egyfajta három oldalú szituáció, ahol meg kell őrizni az egyensúlyt. Az önök szakbizottság, ugye belső piac és fogyasztóvédelmi bizottság a felelős ezért a dossziéért, önöknek hatalmas tapasztalata van a belső piaccal kapcsolatban, a belső piac kérdéseivel kapcsolatban, a közlekedési ágazattal kapcsolatban. És hát ez a dosszié, dosszié is nyilván a repülés, tehát az európai piac egyik kulcsfontosságú eleme volt. Már 20 éve igyekszünk javítani a helyzeten. A légitársaságoknak ugye megvan az a lehetősége, hogy az utasok igényeinek megfelelően lépjenek, hogy új útvonalakat indítsanak be korlátozás nélkül, gondolok itt a sürgős, a járatsűrítésre, kapacitásra és így tovább. Hogyha nem lett volna, nem kaptak volna segítséget, akkor ez a belső piac, ahol egyébként 100 milliós forgalom bonyolódik, hatalmas repülőterek vannak, nagy légitársaságok működnek, tehát hogy nem nyújtottunk volna segítséget ebben az irányában, akkor nem születhetett volna, nem lehetett volna ennyire élénk belső piac. Már az elejétől fogva igyekeztünk több tényezőt is tiszteletben tartani. Az egyik, hogy a szolgáltatásokat nagyon nagy többség számára nyitottuk meg, és most már a verseny is beindult, csak négy kategória maradt ki. Ezeken a területeken a jogalkotók úgy döntöttek, hogy a tagállamoknak megadják a lehetőséget, hogy korlátozzák a versenyt és bizonyos safeguardokat, biztosítékokat is igyekeztünk beépíteni. A földi szolgáltatás nyújtónak függetlennek kellett lenni a repülőtértől, az állami légitársaságtól, és így tovább. A javaslat után hat évvel a bizottság a felül, az irányelvre vonatkozó felülvizsgálati javaslatával állt elő azért, hogy a szolgáltatások minőségét és hatékonyságát javítani lehessen. Szeretnék egy picit bővíteni a választási lehetőséget a légitársaságok számára. A, természetesen a földi kiszolgálásra gondolok. Ettől függetlenül azért ugye még mindig a tagállamok kezében marad a végső, a legvégső döntés. Tehát szeretnénk, hogyha a tagállamoknak a kezében lenne döntés, de azt szeretnénk, hogy a legnagyobb repülőterek, tehát ez az, ahol az utasforgalom meghaladja az évi 5 millió főt, tehát szeretnénk, hogy itt ne két szolgáltató legyen, hanem a minimális kötelező számot felemeltük háromra nem teljes abszolút versenyt követelünk, hanem csak azt kérjük, hogy bővüljön a választási lehetőség. És egy valamire hadd reagáljak, amit itt a vitában hallottam. Hogyha van valakinek aggája ezzel kapcsolatban, mondjuk a biztonsági kérdésekkel kapcsolatban, akkor ezt érdemes tudni, hogy a tagállamok mentességet, derogációt kérhetnek, akár most, vagy megtehetik ezt a jövőben is. Tehát egy kicsit szélesebb körű piacnyitás lehetővé tenni, hogy nagyobb legyen a verseny, és hogy nagyobb legyen a kínálat, amiből a légitársaságok választhatnak a földi kiszolgálás esetében. Szeretnénk azt is, hogyha tisztességesebb lenne egy picit a verseny a versenytársak között. Jelenleg vannak olyan repülőterek, ahol meghatározta a repülőtéri hatóság, hogy milyen ez a földi kiszolgálás, és előfordul, hogy a saját cégeiknek biztosítanak előnyöket, ami viszont a független cégeknek a kárára történik, akik szintén szeretnének belépni a piacra, és szintén szeretnének földi kiszolgálásra vonatkozó szolgáltatásokat kínálni a saját dolgozóiknak, jó körülményeket biztosítani, és nyilván a legjobb minőségű szolgáltatásokat nyújtani az utasoknak. Tehát amit mi hallottunk az érdekelt felektől, több mint száz visszajelzést kaptunk, tehát amit mi hallottunk, az mind abba az irányba mutatott, hogy a versenyt kell erősíteni, hogy hatékonyabb legyen ez a kiszolgálás. És most pedig, ami a minőséget illeti. Tulajdonképpen mi is csak egyet tudunk érteni a minimális követelményekkel. Nagyon fontosak ezek a minimum követelmények. A bizottság is most javasolta azt, hogy európai szinten kellene ezeket megállapítani. Például a teljesítményre vonatkozóan, az utasok várakoztatására vonatkozóan, tehát hogy mennyit vár egy utas a beszállításkor, mennyit vár az utas a bőröngyére, megérkezés után, és így tovább. Ezt úgy lehetne meghatározni, hogy mondjuk az első podgyász és az utolsó podgyász kiadása között eltelt idő mennyi, és így tovább. Nagyon fontosak tehát ezek a szempontok, és európai szintű előírásokra kellene hogy szükség legyen, tehát így lehetne ezeket a minőségi követelményeket meghatározni. Egyelőre a tanácssal nem értünk mindenben egyet, mert a tanácsnak az a véleménye, hogy ezeket a követelményeket minden egyes repülőtérnek saját magának kellene meghatároznia, de a bizottság véleménye szerint ez a piac töredezettségéhez vezet, további töredezettségéhez vezet, és gyakorlatilag egy újabb akadály jelenne meg a földi kiszolgálásban tevékenykedő cégek számára, akik szeretnének erre a piacra belépni és szolgáltatásokat nyújtani. Szeretnénk azt is, hogy azok a tagállamok, amelyek szigorúbb biztonsági követelményeket szeretnének, ezt megtehessék, és ezért fontosak például a transferre vonatkozó követelmények. Tehát, hogyha van egy olyan tagállam, amely a jövőben olyan rendelkezéseket kíván mondjuk bevezetni, hogy a földi kiszolgálás biztosító társaságok személyzete átmehessen mondjuk egy másik társasághoz, aki verseny eredményeképpen mondjuk felvásárolt ezt a céget, vagy átvette ezt a céget, akkor ez megoldható lehessen. Egyébként ugye az lenne a kockázat, hogy a személyzet érdekei sérülnek. Van egy technikai jellegű megjegyzésünk is, egy kicsit szakmai jellegű megjegyzésünk az előadóasszony módosítóival kapcsolatban. A technikai megjegyzéseinket majd közvetlenül az előadóasszonynak fogjuk elmondani, és most már csak egy utolsó dolgot jegyeznék meg, ez pedig az alvállalkozók kérdése és az, hogy ugye hogyan határozzuk meg a rep- a légitársaságoknak azt a jogát, hogy saját maguk bonyolítják ezeket a szolgáltatásokat. A bizottság javasolt bizonyos meghatározásokat, és van az alvállalkozókra vonatkozóan is, illetve az önálló kiszolgálásra vonatkozóan is ilyen technikai definíció vagy meghatározás, és ez közvetlenül ki fog majd hatni az egyes európai repülőterekre. Tehát ezt mindig észben kell tartani. Tehát számítani fog minden repülőtéren az, hogy mondjuk megvannak független, a független földi kiszolgálók, a légitársaságok, őket ez mind-mind érinteni fogja. Az előadóasszony megjegyzései nagyon óvatosak voltak ebben a témában, és azt hiszem, hogy neki igaza is van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon hasznos információ, tájékoztás volt ez. További érdekes vitát várhatunk majd itt is, meg a közlekedés a szakbizottságban a témában. Úgy hiszem, a teljesítmény standardek ügyét bizonyal megtárgyaljuk majd később az utas jogok összefüggésében a közlekedés szakbizottság javaslat alapján egy saját jelentés készül ebben a témában is, és van egyfajta átfedés hosszabb távon az is látható, hogy a technológia is fejlődni fog, úgyhogy az is, azt is hogy kell, hogy a szolgáltatók új műszaki technológiákba tudjanak beruházni, hogy javítsák a minőséget. Ez is meggondolandó lesz majd. Gál Pelc asszony nagyon izgalmas vitát kezdeményezett, öné a zárszó joga, meg a menetrendet is kérem ismertesse. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevők és a bizottságnak is és a e, minden képviselőtársamnak a javaslatát és hozzászólását a luxemburgi parlamentnek a e, levelét is. E, érzem és tudom mint ahogy mindenki ezt be is mutatta hogy ez mindnyájunkat érintő téma érezzük is ennek a témának a közvetlen problémáit hisz nagyon nagyon sokat utazunk éppen ezért nehéz elvonatkoztatni egy ilyen jelentés kapcsán a saját tapasztalatainktól. A, mm, mégis amikor én ezt a témát nagyon örömömre megkaptam akkor ettől elvonatkoztattam és megkerestem mindenkit ugyanolyan kérdésekkel mint emltettem már majdnem száz kérdővet küldtem ki az érintett földi kiszolgáló társaságoknak repülőtereknek szakszervezetnek is és figyelembe vette mindazokat a nyilatkozatokat javaslatokat konferenciaösszefoglalókat ami ebbe a témába született. természetesen benne van a javaslataimban a hiba lehetősége is de körüljártam talán azt mondhatom ezt a témát mert egyrészt érzem és nagyon egyetértek azokkal a képviselőtársaimmal akik azt mondják hogy a földi kiszolgálás és a belépési és fejlesztési korlátok miatt nem elég hatékony másokkal is egyetértek akik a biztonságról beszélnek akik a védelemről beszélnek akik a minőségről beszélnek akik az utasjogokról beszélnek a lehetőségeim azok voltak hogy a bizottság javaslatához képest eh, eh, a saját összegyűjtött tapasztalataim alapján eh, javaslatokat tegyek természetesen a mi bizottságunknak a témakörét elsőként figyelembe véve. ezért megpróbáltam azokat a finomtásokat ha úgy tetszik néha szigortásokat a rendszerbe illeszteni ami pontosan ezeknek tenne eleget ezeknek a kvánalmaknak. nagyon rövid az idő amit ezzel tudunk tölteni sokkal többet töltöttem vele de csak egy kis példa hogy a pályázatoknál például pontosan azért hogy az önök által is emltett minőség előtérbe kerüljön a szolgáltatásokat négy vagy öt csoportba több csoportba lehet szedni és ezeket külön lehetne a javaslataim szerint megpályáztatni gy az uniformizálást az egységestést elkerülhetnénk és sokkal jobban a minőségre és hatékonyságra tudnánk célozni a változtatásokat. a másik ami előtérbe került igen a minimális előrások ezeknek a sztenderdeknek a bevezetését abszolút javaslom és jónak is tartom hogyha ezt a e, repülőtéri szolgáltatók meg tudják tenni. elnök úr jelzi hogy kevés az időm szinte el is fogyott már ezért azt tudom csak összességében mondani hogy eh, mindenkinek a javaslatát köszönöm köszönöm a bizottságnak is a javaslatát és összefoglalóját természetesen eh, kész vagyok mindenkivel önállóan is külön külön beszélgetni és csoportosan is ahogy ezt, eh, tettük és szeretném hogyha ez egy olyan javaslat lenne a végén ami mindannyiunknak a megelégedésére szolgál és ne felejtsük el hogy ez egy vélemény hiszen nem nálunk van alapjaiban ez a report. Köszönöm szépen. Good. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Ez, azt gondolom komoly érdeklődés mutatkozik ez iránt a téma irán, és természetesen el kell mondanunk, mit gondolunk erről a közlekedési szakbizottságnak. Június 18-a dél a határidő, a módosítások, július 9-én és 10-én szavazunk, és szeptemberben ezek után a közlekedési szakbizottság is szavazhat szerintem. Köszönöm szépen Gálperz asszonynak és mindenki másnak. Mielőtt folytatjuk De Campos úr véleményével, ami a stabilitási kötvényekre vonatkozik, még szeretném elmondani, bár nincs itt az összes kolléga, úgy döntöttünk, hogy első olvasati szavazást tervezünk július 21-én, és eh, ma akartunk, de meg akartuk hallgatni Bilánc úr jelentéséről is szavazni akarunk a belső piaci tájékoztatási rendszerről, és kaptunk eh, egy eh, levelet a tanácstól, és most kaptunk a standardizálással kapcsolatban nincs egy levelet a tanácstól, tehát június 21-e, mint mondtam, a két előadó be tudja mutatni az egyeztetett álláspontját a szakbizottságnak, és akár el is fog, fogadhatjuk azt. Tehát ezt épp két további hetet ad nekünk, hogy elfogadjuk a javaslatokat. Ez némi késés, de szeptemberben a plenárison mindenképpen elfogadjuk. És a júniusi szakbizottsági ülésen nagy szavazás lesz, majd a végén a visszatérek. Azt gondolom, hogy nagy munkát végeztünk az elmúlt hónapokban, és mindez feltorlódik júniusban, ott nagy szavazás lesz, és reméljük, hogy tudatában vannak annak, hogy a javaslatokról szavazás lesz júniusban, most pedig áttérünk a pénzügyi és gazdasági szakbizottság egy anyagára, a stabilitási kötvényekről van szó. Az előadónk Corriere de Campos professzor úr, megadom neki a szót először, utána az árnyék előadók, Fahén asszony, Schmidt úr nincs itt, úgy látom, Rule asszony nincs itt, lehet, hogy visszajön, Fox úr, Nem tudom, más van-e még? Jó, rendben, akkor de Campos kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a munkám határaira utalni először. Nem arról van szó, hogy itt valamiféle stabilitási kötelezettséget írunk elő. Itt arról van szó, hogy véleményt alkotunk a megvalósíthatóságról ezt szeretnék, elnök úr. A kolléganő szót kér. Nem kap tolmácsolást? Oh, yeah, no, I already, I know. Én tudom. Már föltettem a listára. Azért nem figyelt oda, de már mondtam, hogy fönn van a listám. Elnézést kérek. Segít, azt hittem segítségre van szükség a kolléganőnek. Tudják azt is, hogy a frakcióm és én magam is személyesen támogatjuk a stabilitási kötvényeket. A itt van egy súlyos problémája az európai gazdaságoknak, de az egyik fő oka, hogy túl könnyen fértek hozzá a kötvényekhez, köt, könnyen tudtak kötvényt kiadni, de aztán 2008 után az ingatlan buborék kipukkadt, és innentől kezdve a helyzet változott. Már a legkülönbözőbb megoldási javaslatok születtek ezen a területen. Most a stabilitási kötvények ötlete, tervezete egy mechanizmust jelenthetne arra, hogy a vállalatok likviditásának és is középvállalatok, illetve az államok likviditásának problémáját megoldjuk. A kis és középvállalatok persze nagyban függenek a hitelektől. Azt hiszem a zöld könyv ebben sokat segít. A bizottságnak el kéne mélyíteni ezt a tanulmányt, és további javaslatokat is figyelembe kéne venni. Például a német gazdasági szakértői tanács is megvizsgálta a gazdasági fejlődés lehetőségeit. Ez a szöveg egyébként a bizottságot dicsérte a munkájával, és azt gondolom, hogy különböző javaslatok vannak, ezeket kéne összevetni, és a stabilitási kötvények kritikáját meg kell vizsgálni, hogy az jogos -e. És itt a mi szakbizottságunkban tudjuk, hogy a fogyasztók jogai kerülnek előtérbe, ezért felvetődik a kérdés, hogy hogyan tudjuk megvédeni a kötvénytulajdonosok jogait. Hogyha bevezetjük a stabilitási kötvényeket, ez nyilván elvezethetne oda, hogy az eddigi kötvények, a korábban kibocsátott kötvények nem tudnak ugyanolyan jó feltételeket kínálni, éppen ezért itt óvatosan kell eljárnunk. Például a kötvények futamideje is fontos lehet, hogy ezt megvizsgáljuk, meg egyértelmű kell tenni, hogy mit szeretnénk elérni. Néhány kérdés persze még meg is kell oldani, amelyeket nem oldottak meg a zöld könyvben. Például vannak államok, amelyek nehéz helyzetben vannak. Az Európai Bizottság csődeljárás alá esnek, vagy eljárás alá esnek. Itt természetesen nem meg kell nézni, milyen tartalékokkal rendelkeznek, további mechanizmusokat kell bevezetni és megoldani. Nagyon érzékeny politikai téma ez, hiszen már most is látjuk, hogy bizonyos értelemben már most is egyes államok a, így eljárás alá esnek, és ezt tisztázni kell, hogy milyen beavatkozási lehetősége van a bizottságnak a jövőben. Mindenek előtt, amikor nagyon szigorú költségvetési szabályokat kell elfogadni, és hogyha valaki védelmet kér tehát nagyon komoly költségvetési nehézségek merülnek fel, amelyeket meg kell oldanunk. Tisztázni kell azt is, hogy az átmenetet hogyan tudjuk kezelni, hiszen ez a fajta eljárás nem lehet túl negatív. És meg kell nézni, milyen lehetőségeink vannak a különböző területeken, hiszen a fogyasztóknak is ismerniük kell a jogaikat ebben az összefüggésben. Biztos vagyok abban, hogy a bizottság végrehajtható hatékony megoldást tesz, és azt gondolom, hogy a szakbizottságunk ebben segíteni tud, és el tudja fogadni, és hogyha vannak országok, akiknek problémáik vannak pillanatnyilag a stabilitási kötvényekkel, reméljük meg tudjuk győzni ezeket az államokat, hogy ezek hasznos kötvények, és reméljük, hogy az Európai Bizottság jó javaslatot ad nekünk. Köszönöm szépen, csak hogy helyettesítsen Ferhelyen asszony néppárt részéről árnyékledő itt van, Mandars úr, Schmidt úr, Rüla asszony nincs itt, és nekem van egy írásos szövegem Fox úrtól, amit összefoglalok majd önöknek. Ferhelyen asszony először. Köszönöm szépen, elnök úr. De Campos úr. Az Európai Bizottság zöld könyv által készített alap pont tovább kell és tovább lehet dolgozni. Jelen pillanatban nem akarok a zöld könyvvel kapcsolatban alapvető kérdéseket tisztázni, a konkrét kihatások mikéntjére rákérdezni, hogy milyen hatással lesz ténylegesen a KKV-kre a, ez a stabilitási hitelforma, hiszen a cél végsősorban a piac stabilizálása. Ám nagyon sok kérdés továbbra is nyitva marad, például a jogi keretet illető kérdések, a, mi végrehajtható realista módon, és mi, ami nem. A jelenlegi válságban a stabilitási kötvények végső soron ne, az a cél, hogy ne egy erősebb koordinációt és erőteljesebb pénzügypolitikát jelentenek, hogy ezek párhuzamos eredmények lesznek, vagy, vagy egy egységes eredmény keretében valósulnak meg, ez mind-mind kérdés, amelyet a zöld könyv alapján kell még a bizottságnak majd tisztáznia, és a jelentésben lefolyó, a Rekon körében lefolyó vita nagyon fontos szakvita e tekintetben, abban is, hogy új kérdéseket nyit meg, illetve tisztáz majd, és bizonyos bizonytalanságokat, illetve nem indokolt várakozásokat e, helyre tesz a stabilitási kötvényekkel kapcsolatban. Többféle opciót vázolt fel a bizottság a kötvényekkel kapcsolatban, ezek megvitathatóak, mint, mint lehetőségek. Ezek nagyon különböznek attól az első anyagtól, amelyet már értékel a zöld könyv, másrészt viszont egyes variáns a legkockázatosabb az euró kötvények tekintetében, amelyek a, a, a egységesíteni a, a hitelállományt, a pénzügyi ágazat szakértei nem igazán ígérik, nem igen lát, bíznak ebben a lehetőségben. Nem biztos, hogy százszerzalékban helyreáll ezen kötvényekben a bizalom, hogyha az első variáns érvényesül az egységesítéssel. A második lehetőség ö, saját kötvények kibocsátását lehetővé teszi, amelyeket külön lehet értékelni és külön szinten valósulnak, meg itt is további tisztázásra és vitára van szükség arra vonatkozóan, milyen alapokon lehet ezt realista módon végrehajtani, és konkrétan az államok hogyan tudnak segítséget nyújtani. A hármas variáns esetében viszonylag kevés vitatkozni való van, mert voltak éppen nem sokat változtat a jelenlegi státuszkón, és nem is hoz különösebb javulást az eurókötvények végső soron minden tagállam részéről, amennyiben 100%-ig a felelősséget viseli, kibocsáthatók. De igazából nem nagyot lök a pénzügyi piacokon ez a verzió. Sok érv hangzott el az eurókötvények mellett és ellen is. A hitelkiesések kockázata, a bankok, illetve az adófizetőkre való teherátétel révén kockázat, a banki ágazat esetében további vizsgálatot igényel az a kérdés, hogy vajon a közös felelősség miképpen ragadható meg, illetve az a kérdés, hogy a piaci mechanizmusok kiválthatóak -e egy bürokratikus mechanizmussal. További tisztázás kíván az a kérdés, hogy szükség van-e a szerződések módosítására, az egyes tagállamoknál milyen alapvető döntésmódosításokra van szükség, milyen esetleg alkotmányos módosításokra a, a kötvények, illetve a hitelek ilyen formájú ö, egységesítése érdekében egy-egy tagállam keretein belül. Az a tervezet, amelyet képviselőtársam beterjesztett, bizonyal kiegészhet, kiegészíthető és kiegészítendő egyes pontokon. Konkrét kérdéseket is fel lehet majd még tenni. Frakciónk részéről június 12-ig lesznek is ilyen javasolt ö, hangsúlyeltolódások. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Bahayan. Mr. Ma- Köszönöm szépen, Mendes kolléga. Köszönöm szépen, elnézést ki kell mentenem Schmidt ott az ikonban szavazás van, sajnos nem tud jelen lenni. Elolvastam az ő nevében néhány dolgot. Köszönöm szépen most a nevében a jelentés elkészítését. Ez egy kiegyensúlyozott dolog, és természetesen elhangzott már az is, hogy a különböző javaslatokat eh, figyelembe kell venni, például a bizottsági javaslatot, a német eh, szakértői javaslatot, és meg kell vizsgálni azt, hogy milyen előfeltételei vannak az ilyen kötvények kibocsátásának, ez azt jelenti, hogy csökkentsék a tagállamok a deficitjüket. Szükség van egy fiskális konszolidációs keret kialakítására. Az erkölcsi kockázat témáját is meg kell vizsgálni ahhoz, hogy a rendszer jól működjön. A bizottságnak a belépési és kilépési kritériumot is meg kell határoznia, ide tartozik a költségvetési fegyelem és a versenyképesség megteremtése. Schmidt úr egy olyan országot képvisel, amely EU tag, de nem eurozóna tag, és pillanatnyilag elég negatívan látják az eurozónát. Nagyobb támogatást kell biztosítani az EU-nak és az eurónak Éppen ezért szükség van arra, hogy a nyilvánosság előtt folytassunk vitákat a közös kötvények kibocsátásának előnyéről, hátrányairól, és el, meg kell teremteni ennek az elfogadottságát a közvéleményben. Az emberek pillanatnyilag féltik a jövőjüket, nem nagyon bíznak az brüsszeli intézményekben. Éppen ezért jól kell tájékoztatnunk az embereket arról, hogy mik a fontos dolgok, mint például ez a téma, amiről vitát folytatok. Köszönöm szépen. Hogyha Fox úr következik, és utána egy újabb hozzászóló, majd az előadó Fox úr szintén egy olyan országot képvisel, amelyik nem euró övezeti tag. Van belátható, hogy az eurózóna stabilitása fontos nem csak a tagoknak, hanem azon kívülálló államoknak is. Így módon a stabilitási kötvények gondolata, ha mennyiben működőképesek, meggondolásra érdemesek számunkra is. Ugyanakkor Fox úr viszonylag szkeptikusan áll hozzá néhány vetületéhez ezen új eszköznek. Ez szkepticizmus különösen érvényes arra, hogyha teljesen kiváltják az államkötvényeket európai kötvényekkel. Nem ismételném meg azokat az érveket, amelyek elhangzottak, de Campus úr jelentésében is, azzal a morális kockázattal kapcsolatban, amely kapcsolódna ezen kiváltáshoz, és a költségvetési fegyelemre gyakorolt esetleges negatív hatásra. Lehet, hogy annyi történne, történne csak, hogy az eurozóna adósságát körbeadnák, ahelyett, hogy a probléma gyökerét orvosolnák az államháztartásokban és ez az államok szuverenitására is hatással lehet, ahogy Ferhely Anszony és De Campos professzor is elmutatott. Tehát több adókoordináció, költségvetési szuverenitás csökkenése lehetnek ilyen mellékhatások. Ugyanakkor Fox úr különösen ö, felvetett azt, azokat a pontokat, amelyek az IMCO hatáskörébe tartoznak. Ennek kapcsán szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy az itt felvetett ügyek, különösen a KKV-k finanszírozásának lehetőségével kapcsolatban vannak más eszközök is, amelyek révén elérhető ez a hatás, és ezeket is ajánlanunk kell. Például a belső piachoz való hozzáférés javítása, a közbeszerzésekhez való hozzáférés, a szolgáltatás irányja végrehajtása rendkívül fontos a KKV-k szempontjából. És az, hogy a növekedési napirendre koncentrálunk, valamint a belső piac szerepét hangsúlyozzuk ebben, mert ezt szeretné az európai szemeszterben is megvalósulni látni fog szúr a többi gazdaságpolitikai eszközzel egyetemben. Ez, ezek még fontosabbak lehetnek, és nagyon hasznosak lehetnek az IMCO szempontjából is hozzájárulás gyanánt, emlékeztetve az ekont, hogy egy, egy általános összefüggésben kell értékelni ezen kötvények lehetőségét, mert vannak más eszközök is, amelyek hasonló irányba hathatnak. Ezt válaszolta volna Fox úr, most viszont visszaveszem elnöki kalapomat, és a többi megadom a szót Weiler asszonynak, illetve kikér még, majd meglátjuk Weiler asszony először. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr hogy néhány hozzászólás arra késztetett engem, hogy emlékeztessek arra, hogy a stabilitási kötvényekről folyó vita, amelyet most folytatunk más szakbizottsági kollégákkal együtt, ez azért született meg, mert a piac nem működött, mert nincsen szociálisan képviselhető pénzpiac, ezért kell szabályoznunk, ezért kellemesen meglepett, hogy Fox úr alapvetően ezt nem utasítja el, ezt megmondom őszintén, hanem azon gondolkodik, hogy milyen módosításokat tehetünk, ezt is meg fogjuk fontolni. De az a tény, hogy mi, akik az eurozóna tagjai vagyunk, vagy akik be akarnak lépni, vagy akik nem akarnak belépni, tehát mindenki közösen felel az európai stabilitásért, az egy jó gondolat. Ma délelőtt a kancellár asszonyom, a német kancellár asszony tehát azt mondta, hogy a következő csúcson javaslatot tesz arra, hogy hogyan tudunk a pénzügyi és adó és gazdaságpolitikában több Európát elérni. Ez jól hangzott, természetesen várjuk a konkrét javaslatokat. A második pont, meggyőződésem, hogy a kötvények megszületnek. A kérdés csak az, hogy hogyan, és látom, hogy itt információs igény van és ezt meg kell még vitatni. Ezért a kérdésem, a koordinálisok bizottságként az ECON csinál-e még meghallgatást, vagy csinált már, nem mindig tudunk meg mindent, hogy mit csinál a többi szakbizottság. Nagyon érdekes lenne a különböző opciókat még egyszer mérlegelni, és megfontolni azt, hogy hogyan alakíthatjuk ezt Önnek vagy Antoniónak van információja arról, hogy ezekon hogyan kíván haladni a továbbiakban? Kíván. Most van-e valaki még, aki hozzá kíván szólni? Itt a bizottság képviselője, de most nem kívántak ehhez a témához hozzászólni, úgyhogy akkor a mi előadónkat kérném arra, hogy foglalja egy picit össze az elhangzottakat, és esetleg Várer a kérdésére válaszoljon, ami az időbeosztást illeti. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a kollégák nagyon érdekes megjegyzéseit. A néppárt árnyék előadója vetette fel az egyik, egyik kulcsfontosságú problémát, ami a jogi jogszabályi kereteket jelenti. Ugye, hogy lehet ezt alkotmányosan elfogadhatóvá tenni, ez lesz az egyik kérdés, de hát ne felejtsék el, hogy 2010 májusában ugyanez a kérdés merült fel, amikor a központi bank kötvényfelvásárlásáról volt szó, hogy felvásárolná hatagos költségeket, azt mondták, hogy ezt nem lehet megtenni, de aztán mégis megoldották. Úgyhogy a jogi kérdéseket egy picit másképpen kell kezelni, tehát legyünk mindig annak tudatában, hogy folyamatos munkáról van szó, ahol minden nap, vagy ha nem is minden nap, akkor minden héten változik, változik a helyzet annyira gyorsan, zajlanak az események, hogy például a német gazdasági szakértők tanácsának a véleménye nem készült el időbe ahhoz, hogy bekerüljön a tervbe, de szerintem a következő szakaszokban majd ez is része lesz a folyamatnak. Tehát az biztos, hogy a jogszabályi keretek nagyon fontos kérdést jelentenek, de a helyzet állandó változásáról ne felejtsük el. A helyzet változásáról ne feledkezzünk el. A hármas alternatívát említette még egy néppárti kolléga. Ez ugye az az alternatíva, amelyik a legkevésbé tér el a mostani jogszabályi keretektől. De ettől függetlenül ez az, a, mi a legnehezebben megvalósítható. Mit jelent ez? a tagállamoknak el kell fogadni azt, hogy fedezetet biztosítanak, arany és más bevételeket. Persze mondjuk rögtön így első kézből ne utasítsunk vissza semmit, mert az egésznek nagyon az elején tartunk, és hát folyamatosan egyre többet és többet tanulunk, egyre többet tudunk. Anders úrnak a következőket mondanám. Egy valamit jobban kellett volna hangsúlyoznom a bevezetőmben, és ezt nem tette meg. Semmi sem válik lehetségesé, hogyha a költségvetési konszolidációt nem sikerül megvalósítani. Az elengedhetetlen ugyanis, és szerintem ezzel kapcsolatban a parlamenten belül is megvan már a konszenzus. Tehát az európai szemeszter kapcsán mindenki egyetért. Olyan kérdésekről van szó, amelyeket már elintéztünk, tehát ezek már feldöntött ügyek, amit most tehetünk. Az csak annyi, hogy megpróbáljuk a költségvetési konszolidációt teljesen megvalósítani, mielőtt tovább lépnénk a jogszabályi keretekkel. De hát mondom még egyszer, hogy napról napra változnak a dolgok, a fejlemények mindig egyre újabbak, újabbak. Egyébként engem pozitív meglepetés ért, amikor azt hallottam, hogy Fox úr támogatja ezt az ügyet, amikor ezt a gondolatot először lebegtették, ugye a múltban, akkor talán emlékeznek, hogy több frakció is az intézményekben, még a bizottság elnöke is 100%-ban ellenezte a stabilitási kötvényeket, tehát nagyon érdekes kijelentéseket tettek a, ezek a személyek, ezek a frakciók, a projektkötvények is mondjuk egy alternatívát jelentenek, egy másik alternatívát, de hát mondom, hogy ugye 100%-os ellenzés ből most ott tartunk, hogy itt van egy gyakorlati javaslat a kezünkben, amivel még dolgozni is lehet. Tehát ez hatalmas előrehaladást jelent. Mindannyian egyetérthetünk abban, hogy megoldás nélkül, tehát hogy a, nem tudjuk megoldani azt a problémát, hogy az államadóságot stabilizáljuk, soha nem leszünk képesek arra, hogy a kis és középvállalkozásokhoz eljuttassuk a finanszírozási forrásokat. Tehát nem csak arról van szó, hogy a tagállamok nehézségekkel mennek keresztül a válság miatt, de hát mások is, ahol mondjuk rossz a nagyon negatív a kereskedelmi deficit, ezek az országok is azért megérzik a nehézségeket, és már látszik ez már most. Még valami, amiről nem szabad megfeledkezni. Weiler asszony, lehet, hogy rosszul ejtettem ki a nevét, tehát, hogy Barbara, az lesz a legbiztosabb, hogyha azt mondom, ha Barbarának hívom, tehát amit ő elmondott. Ugye ő nagyon fontos pontként említette az információt, tehát milyen információt szolgáltat a média, a sajtó. A német kancellár is elmondta, hogy javaslatokkal fog majd előállni pénzügyi témákban. Persze nem jósolhatjuk itt meg előre a jövőt, de azért abban biztos vagyok, hogy már készülnek ezek a javaslatok. Lehet, hogy ő nem mondjuk stabilitási kötvénynek fogja ezt hívni, hanem mentő alapnak, vagy valami más kifejezést használ, de hát mindegy, a lényeg az az, hogy valami ebben az irányban készülődik, lehet, hogy a hármas alternatíva lesz ez, vagy valami más, amit a Német Gazdasági Szakértők Tanácsa javasolt, tehát biztos, hogy itt születni fog valami. A vita folyik, és tényleg itt most a túlélésről van szó, először is nyilván pénzügyi kérdés, de hát az egész kontinenset érintő gazdasági kérdésekről van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr, és kérdezi vele mondja, hogy megkapott-e választ a kérdésére kielégítő módon. Uh, Mi a helyzet az ikonnal? Egy ikonnal? Most uh, nem tudom, hogy az ECON hivatalosan milyen álláspontot foglal el. Erről részletes vita folyt. Okay, thank you. Um, I just want to make... Köszönöm szépen, csak uh, tisztázni akartam. Szeretném elmondani, ugye arra hivatkozott, ön azt mondta, hogy további elemzésre van szükség, uh, az, milyen előnyökkel jár és érdemes lenne megfontolni, hogy nem egészen pontosan mutattam be a javaslatot. Most pedig a menetrend, a módosítók határideje június 12 dél 9-én folytatok vitát erről, és tizedikén szavazunk. Ez a tizedik, ez júliusban természetesen itt a nyári szület előtt egy fontos nap, és szeptemberben az Econ elé kerül. Most pedig a mai vendégünket üdvözlöm. Nagy örömre szolgál hogy Jacqueline Minert üdvözölhetem, aki a fogyasztói ügyek igazgatója, ezt valamennyien tudják itt az Európai Bizottságban. Köszönöm szépen és a, neki és a csapatának, hogy késznek mutatkozott arra, hogy információkat adjon nekünk, és segítse a munkánkat. Figyelemmel kísértők ezt az említett fogyasztóvédelmi scoreboardot, és örülünk annak, hogy évről évre új információkat kapunk fogyasztók otthon az egységes piacon, és a feltételek. Nem vagyok benne biztos, hogy vannak -e diák, de másolatokat tudunk csinálni esetleg pillanatilag nem működik a technika. Akkor egy adott esetben papír másolatokat tudunk készíteni. Na jó. Akkor pedig Jacqueline, megadom a szót, ez némi nehézséget jelent, és utána pedig várjuk a kommentárjaikat ez egy nyitott ülés. Egyszerűen jelezzék, hogyha hozzá kívánnak szólni. Cseklin. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, meghívtak. hogy ezt a hetedik ö, ö, fogyasztóvédelmi pontozó táblának vonatkozó anyagot elolvasták. Mint mondottam, a PowerPoint prezentáció papír másolatát kiosztjuk majd. De mi, hogy nem tudjuk felvetíteni magát a PowerPoint prezentációt, így elég nehéz lesz elmagyarázni a dolgot, megpróbáljuk azért. A, a dokumentum ott van önöknek? Önök előtt? A tolmácsoknak nem sem nincs meg az anyag. Azért megpróbálom. A fogyasztóvédelmi pontozó tábla olyan eszköz, mely révén figyelemmel kísérjük a belső piac működését, és általában a piacok működését fogyasztó jogi szempontból. Kulcsfontosságú eszköz, és tényalapú eszköz. Nagyon hiszünk abban, hogy minden szakpolitikát tényadatokon alapulva kell meghatározni. Nagyon fontos ennek alapján belátni, hogy a belső piaci szabályozásnak milyen tényszerű hatásai vannak a fogyasztókra. Ilyen szempontból is fontos módszertani eszköz ez a belső piacon élő fogyasztók begyűjtött tényadatokat kell tehát visszacsatolni a, a politika készítés folyamatába. Évente kétszer gyűjtünk adatokat, egyszerű szel, 50 fogyasztópiacot, különféle javak és szolgáltások piacáról gyűjtünk adatokat. A bizalom, összevethetőség, általános elégedettség alapján mérünk meghatározandó, hogy mely piaci ágazatok szerepelnek a legjobban, és melyek tűnnek gyengébben szereplőnek, melyek azok, amelyekre a szakpolitikának jobban kéne figyelnie. A tavaszi pontozó táblázat egy némleg más területet vizsgál viszont. Két konkrét dolgot vizsgálunk. Az első, elemezzük a, a tagállamokban a fogyasztók állapotát, a fogyasztó környezetét, azt a kontextust, amely alapján a fogyasztás történik. Mennyire bíznak a fogyasztók a, hatóságokban, a kiskereskedelmi láncokban, a kiskereskedőkben, vajon a fogyasztók úgy érzik-e, hogy biztonságos termékek sorakoznak a, a szupermarketek polcain. Ez az egyik dolog, amit vizsgálunk, erre még visszatérek. A másik terület a határon átnyúló kereskedelem és az elektronikus kereskedelem állapota. Vajon az európaiak valóban élnek-e a belső piac lehetőségeivel, vásárolnák e hazájukon kívül javakat, szolgáltatásokat? Az integráció folyamatát is jobban tudjuk követni, így különösen a, a, a retail, illetve különösen az online retail fejlődését. Először is nézzük meg a fogyasztók fogyasztás állapotát, hogyan érzik a fogyasztók azt a, az, azt a napi környezetet, amely alapján vásárlási döntéseket hoznak. A Consumer Conditions Indexet vezettük be, egy olyan index, amely egy adatcsoportot vizsgál egy időszakon belül, melyet nem csak mi, hanem a tagállami szakpolitika képzők és más érintettek is felhasználhatnak annak érdekében, hogy felmérjék, hogy a fogyasztók jólétére milyen hatással vannak a szakpolitikai döntéseik. Éve, három éves szakaszban vizsgáljuk, megvizsgáljuk az európai átlagot és egyes tagállamok adatait. A tagállamok tudják mérni magukat a legjobb tagállam benchmark adataihoz, vagy a, a, a földrajzi gazdasági fejlettség alapján hozzájuk közel álló államhoz mérhetik magukat. Az indexet kérdőívek alapján állítjuk össze, amelyekben a fogyasztókat és a retail vállalatokat kérdezgetjük. 12 elemből áll a kérdőív, ezek a szabályozás minőségét érintik, és a végrehajtás mikéntjét. Ha látnák a deal képet, látnák a 12 komponenst. De nem látják. Tehát felolvasom inkább őket. A fogyasztóvédelmi intézkedések állapota, a félrevezető reklámok előfordulását vizsgáljuk, és a csalással gyanúsító reklámok előfordulását. A fogyasztók bizalmát illetően a bizalom a hatóságokban, bizalom a, a vállalatokban, tehát hogy a retail, a kiskereskedelmi vállalatokban bíznak-e a fogyasztók, illetve a fogyasztóvédelmi szervezetekben bíznak-e. Harmadik elemként a panaszokat vizsgáljuk, illetve mérjük. Azt kérdezzük, vajon a fogyasztó úgy érzi, hogy egyetlen érdemese panasszal élnie. Már ez is jól mutatja azt, hogy milyen, kör, milyen a fogyasztóvédelmi környezet ha a fogyasztó ö, problémát érzékel, de inkább úgy érzi, hogy megrántja a vállát, mert nem érdemes elkezdeni sem a panasz folyamatot, az már önmagában sokat mond. Aztán elégedettek a panaszkezelés folyamatával, a vitarendezéssel elégedettek-e, és a termékbiztonsággal mennyire elégedettek. A, mi történt 2011-ben? Mert arról szólnak adataink, adatsoraink, Egészében véve jó hírekről adhatok számot. Hat. A 12 komponensből hat esetén pozitív változás mérhető. Tehát a hat indikátor felfele ment, három nagyjából stabilan maradt, és három indikátor mért csökkenést. Tehát három komponensben volt a fogyasztó védelm állapota tekintetében romlás. A háromból kettő, amely lefelé ment, a termék biztonsághoz kapcsolódik, ez aggályos lehet. Úgy a fogyasztók, mint a, a kereskedelmi vállalatok úgy érzékelik, hogy az elmúlt évben csökkent a termékbiztonság. Aztán, ha megnézzük az, az általános indexeket, Globálisan jó hírekről beszélhetünk, az index némi javulást mutat a tagállamok többségében a, a 27-ből 19 tagállam esetében tehát javult a helyzet. A fogyasztók és a kiskereskedelmi vállalatok szempontjából is kétszer tízzel összevetve. Hozzá kell tegyem, hogy ez eh, egy, egyfajta vissza növekmény, mert 2009-ben nagy zuhanást adódott. Jelentősen, jelentős csökkenés miért minden indikátor, minden lefelé ment. Tavaly név előrelépés történt, a bizalom visszatért, és ezértben ez a tendencia folytatódott, tehát egy völgyből való kikapaszkodást folyamatában vagyunk. A legnagyobb javulás azokban a tagállamokban adódott, tehát a százas skálán 6 ponttal javult, Bulgáriában, Belgiumban, Franciaországban és Dániában mértük a legnagyobb javulást. Szignifikáns javulást. Nyilvánvaló, hogy nehéz gazdasági és költségvetési helyzetben vagyunk, és ez nincs kedvező hatással számos országban négy országban, Szlovéniában, Olaszországban, Egyesült Királyságban és Írországban csökkenést tapasztalunk a fogyasztói környezetben, és Lengyelország, Portugália, Ciprus és Szlovákia esetében nem láttunk túl nagy változást. Ez az elmúlt év helyzetének alakulása hogyha abszolút fogalmakat használunk, világossá kell tenni, hogy a scoreboard, ó, a technológia működni kezd, köszönöm szépen. A scoreboard, a tábla célja nem az, hogy stigmatizáljuk, megbélyegezünk országokat, hanem a legjobb gyakorlatokra mutassunk rá, megállapítsuk, hogy hol vannak ezek, azt mondjuk, úgy tűnik ezek az országok sikeresek, és mit tanulhatunk, és a legjobb feltételek, körülmények Luxemburgban, Egyesült Királyságban, Dániában, Ausztriában, Írországban, Finnországban, Belgiumban, Németországban, Franciaországban és Svédországban. Tehát ez a sorrend. Hogyha az ember alaposan figyelt, akkor láthatták, hogy Észak- és Nyugat-Európában és a régi tagállamokban eh, működnek jól a dolgok. Van egy eh, észak-déli, eh, észak-nyugatról délkelet felé tartó különbség az a legrosszabbak a feltételek a délen és keleten, tehát délkeleten, és hát észak-nyugaton általában a legjobbak a körülmények a fogyasztók számára. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kérdése rá kérdeztünk arra, hogy ez mennyire terjedt el. Látni akarjuk, hogy a kiskereskedők a fogyasztók számára hol tűnik úgy, hogy jól működik a piac, hogy kellene neki, hol vannak rossz gyakorlatok a piacon, és világos a fogyasztók számára, hogy megfelelő védelmet kapjanak, de az üzletélet számára is, hogy vannak olyanok, akik potyautasok, vagy vannak, akik félrevezetik a fogyasztókat. Nos, ez az üzleti élet érdekes, hogy ezeket eltüntessük a piacról. 2011-ben ez aggodalomra ad okot, hogy úgy érezték, hogy számos területen erősödött a tisztességtelen gyakorlat, így érezték a kereskedők és a fogyasztók is. A csaló, csaló vagy félrevezető reklámok, vagy megalapolatlan reklámok, az, amit kérdeztünk a fogyasztóktól és a kereskedőktől azt kérdeztük, hogy hol látják a versenytársakat, hogy azok félrevezetik a fogyasztókat, az eredmények azt mutatják, hogy mindkét szempontból úgy tűnik, hogy a piac egy növekedést mutat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokban. Ez nyilvánvalóan aggodalomra ad okot, ezért aztán dolgoznunk kell ezen tovább, javítani kell a végrehajtást is a panasz vagy jogorvoslati lehetőségek kérdését, és az emberek úgy érezték, hogy több félrevezető gyakorlattal találkoztak, a bizalom növekedett, erősödött, ez egy fura dolog. Az elfogadottság, az elégedettség a különböző testületekben, vagy a különböző testületekben, vagy a szervezetekkel, szövetségekkel, a kereskedői szövetségekkel szemben a bizalom erősödött, és egyre inkább erősödik. A hatóságokkal szembeni bizalom 8%-kal erősödött, és hát még a szolgáltatókkal és a kereskedőkkel szembeni bizalom is 6%-kal növekedett, tehát a piacon erősebb a bizalom a Úgy látszik, nem működik. Okay. okay. I'll carry on. Uh, Jó, akkor folytatom. Szerintem találunk megoldást majd. Tehát arról azt látom, hogy a fogyasztói bizalom erősödött, de nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között, ezt látni kell. Az a tehát itt egy csökkenő vonalat látnánk. Ausztriában, Dániában 80 százalék a fogyasztóknak úgy érzi, hogy bíznak a hatóságokban, a fogyasztói szervezetekben és a kereskedőkben. A másik végén, a skála másik végén megint csak dél- és kelet-európai országokról beszélhetünk, Görögország, Bulgária, Litvánia és Szlovákia szerepel ahol gyakorlatilag egészen 30%-ig csökken ez a bizalom. Tehát kevesebb, mint a fogyasztók egy harmada bízik abban, hogy jól védik a jogait. Hogyha megnézzük ezt az eredményt, itt online és dokumentumként is elérhető, hogy minden egyes tagállamnál láthatjuk az eredményeket, ott a részletekre is kitérhetnek. Hogyha most megnézzük a termékek biztonságát, mondtam már, hogy ez egy olyan mutató, amely negatív irányba mutatott, fordult, és megint csak érdekes, hogy találkoznak a fogyasztók és a kereskedők véleményei mind a két esetben csökkenti, csökkenés figyelhető meg az egységes piacon jelenlévő termékek biztonságával kapcsolatban. A fogyasztók egy kicsit kevésbé optimisták. Mindkét helyen csökkenés, de a fogyasztók maguk jobban aggódnak, mint a kereskedők mint egy főleg Görögországon és Romániában a fogyasztóknak gondolta, hogy mm, nagyon rossz, tehát nem bízhatnak a termékekben, ez tényleg problémás. Mi ugyanez a szám Hollandiában, Egyesült Királyságban és Finnországban mintegy 10% vagy még az alatt van. Azt hiszem, hogy ez egy fontos téma, foglalkoznunk kell vele. Meg kell nézni a piacfelügyeletnek a szabályait mi az, amit a hatóságok jól tesznek Finnországban, Hollandiában, és hol vannak azok a lépések, amelyeket még meg kell tenniük a románoknak és a görögöknek ebben a kérdésben a fogyasztóvédelemről általában kell beszélnünk, de konkrétan a termékek biztonságával kapcsolatban is, de a dokumentumban minden egyes tagállamra kitérünk, hogy milyen eredményre jutottak és meg kell nézni, hogy a piac melyik oldalán vannak, tehát a különböző tagállamok összevetésére van lehetőség. Persze óvatosnak kell lenni, nagyon nehéz egy-egy tagállam vonatkozásában meghatározni, hogy mennyit költenek a piac felügyeletre. És itt nagyon nehéz, hogy ezt helyi szinten megállapítsuk, vagy regionális szinten. Még egy-két évvel, 18 hónappal ezelőtt a fogyasztói kapacitásról készítettünk egy anyagot. Itt, itt arról van szó, hogy mire képesek, mit állapíthatnak meg a címkékről, stb. csomagolásokról a fogyasztók, és hát ez nem volt nagyon megnyugtató akkoriban, amilyen eredményre jutottunk, és most megkérdeztük a fogyasztókat, hogy bizonyos konkrét kérdésekre válaszoljanak a termékekkel kapcsolatban. Mi történik akkor, hogyha elromlik egy termék, mit tudnak csinálni, és mintegy 13%-a a válaszadóknak tudott válaszolni mind a három kérdésre teljes joggal, egy helyesen nagyon gyakran előfordul, gyakorlatilag voltak, akik egyáltalán nem tudtak helyesen válaszolni egy kérdésre, tehát nagyon sok a kétértelműség azzal kapcsolatban, vagy bizonytalanság azzal kapcsolatban, milyen jogokkal rendelkeznek a fogyasztók. A kereskedők azt mondják, úgy gondolják, hogy ők betartják a fogyasztói jogokat, tehát 98%-uk, ha megkérdezik őket, hogy betartják-e a fogyasztóvédelmi szabályokat, akkor azt mondják, hogy igen, persze ez nem annyira meglepő, de hogyha megkérdezzük a kereskedőket részletes kérdések keretében, hogy milyen jogi kötelezettségeik vannak, akkor nem tudnak jól válaszolni távkereskedőkből például csak háromból egy tudja, hogy meddig van elállási jog, és ötből egy ismeri a garancia időszakot, amikor és a fogyasztónak joga van arra, hogy visszahozza a elromlott terméket, a hibás terméket. Vagyis nagyon óvatosnak kell lennünk, hogyha azt feltételezzük, hogy az üzleti élet, a kereskedők kellő tudással rendelkeznek a piacra vonatkozó szabályokról, amikor alkalmazni kell őket és ha megkapják a másolatot, a 11. diánál járunk most. A hatodik oldal tetején van a 11. dia. A következő dia a 12. A panaszokkal, problémákkal foglalkozik. Tudjuk, hogy egy megfelelő jogokkal rendelkező fogyasztó nem csak a jogait ismeri, nem feltétlenül ismerik egyébként, hanem panaszt tesz, hogyha erre van lehetőség, és jogorvoslatot keres, hogyha valami nem jól működik. A fogyasztók szándéka folyamatosan növekszik, hogy panaszt nyújtsanak be az évek során. Láthatjuk a 12. oldalon lévő Dien, és a fogyasztók egyre elégedettebbek azzal a módon, ahogy, ahogyan kezelik a panaszaikat a kereskedők, tehát az európai kereskedőkről általában elmondhatjuk, hogy a, igyekeznek megtartani a fogyasztókat, egy lojalitást kialakítani, és a lehető legjobban hozzáállni a panaszokhoz. Azonban ami még aggodalomra okot, hogyha fogyasztok az első gátat átlépik, tehát hogyha de úgy érzik, ha a első lépés után, ha a kereskedő nem csinálja meg, amit várnak, akkor vagy nem kezeli jól a panaszt, akkor feladják. Tehát sokan vannak, akik azt mondják, hogy akkor visszahúzódnak, és pillanatnyilag egyszerűen sok pénz a pénztárcákban marad, mert a számos cég nem tudja megfelelően kezelni a panaszokat. A második elem itt az, az európai kereskedelmi piac kérdésével foglalkozik. Tudjuk, hogy ez évek óta komoly aggodalmat jelent az önök szakbizottsága számára. Különböző vegyes eredményre jutottunk. A belső piac még messze van attól, hogy teljesen integrált lenne. Ez nem teljesen meglepő, természetesen a fogyasztók a saját országban szeretnek bevásárolni, bár azt láthatjuk, hogy lassan, de folyamatosan növekszik a határokon átnyúló beszerzés. 2011-ben háromból egy európai vásárolt szolgáltatást vagy terméket egy másik európai országban, és 5 év alatt egy 5%-os növekedő figyelhető meg. Tehát azt látjuk, hogy nagyon lassú a fejlődés ezen a területen. Az a másik oldala az, hogy a kereskedők nagy része még mindig csak hazai fogyasztókat lát el, tehát azon kereskedők aránya kicsit változott 2006 óta, akik külföldre is értékesítenek. Csupán négyből egy a kereskedők közül értékesít távkereskedés útján más országba is. Tehát ez megint csak nagy különbség van a tagállamok között. Vannak tagállamok, amelyek központi fekvések az Európai Unióban, aztán vannak más tagállamok, amelyek Luxemburg például sokat vásárol külföldön, a luxemburgi fogyasztó. Aztán vannak olyanok, amelyek kevesebbet. Milyen akadályok vannak, és mi az, ami a leginkább akadályozza a fogyasztókat, Ugye mi történik, hogyha valami elromlik, vagy nem működik, a fizetési rendszerek biztonsága, a kereskedők esetében pedig aggódnak. A 13. diánál járunk egyébként. Igen, itt és a nyelvi akadályok miatt is aggódnak a kereskedők, illetőleg a fogyasztóvédelmi szabályok miatt is aggódnak a kereskedők más tagállamokban az e-commerce, az elkereskedelem. Ez sokan gondolták, hogy ez lesz a gyógyír mindenre az egységes belső piacon, és abban bíznak, hogy az akadályok elhárulnak, csökkennek a tranzakciós költségek, hogyha valaki más tagállamból kíván beszerezni. Az e-commerce, az elkereskedelem időközben egy fontos csatornává vált a kereskedők számára. Összességében 10-ből 4 fogyasztó vásárolt Európában online módon valamilyen terméket, és ez folyamatos, meglehetősen gyors növekedést mutat úgy általában. Persze azt is látjuk, hogy nagy különbségek vannak megint csak. Vannak országok, ahol igen fejlettek az Egyesült Királyságban, Svédországban, Dániában, Luxemburgban, Hollandiában, ahol az összes fogyasztó 70% állítja, hogy online módon is vásárol, ez Romániában 6%, tehát ez a másik véglet nagyon szoros összefüggés van természetesen az online vásárlás és a szélessávú technológia, a lefedettség között természetesen. Ha valahol van szélessávú technológia és jó a lefedettség, internetes lefedettség, akkor ez segít az online vásárlásban. Ez az úgynevezett elkereskedelmi szakadék. Láthatjuk, hogy igyekszünk, sőt nagy valószínűséggel elérjük 2015-re a célokat, hogy a polgárok 60%-a vásároljon online, de nagy különbség van a határokon átnyúló és a belföldi online vásárlások között. Itt látjuk az általános fejlődést, a, a kék vonal, kék görbe, a belföldi a vörös vonal, és a határokon átnyúló a sárga. Tehát, lát, tehát amikor más EU tagállamban vásárolnak, és a zöld pedig azt jelenti, hogy az Európai Unión kívülről vásárolnak online módon, és láthatjuk, hogy a felső és az alsó két vonal között óriási különbség van, és nagyon valószínűtlen hogy az online cross-border beszerzés 20%-os célját 2015-re elérjük. Az összes adott azt mondja, hogy ez sajnálatos, mert hogyha szélesebb a választék, akkor alacsonyabb árakat tudunk elérni. Az egyik tanulmány úgy becsült, hogyha az elkereskedelem 50% fölé növekedne, és megszüntethetnénk az összes egységes piaci akadályt, akkor nagyjából 200 milliárd eurós értékről beszélhetünk. Az európai GDP 1,7%-át érnénk el, de azért ettől még nagyon messze vagyunk pillanatnyilag. Azt gondolom fontos elmondani, hogy kérdéseket tettünk fel arra is, hogy az internetet hogy használják az emberek. Nem csak az, hogy olyan értelemben erről szó, hogy vesznek ott valamit, hanem keresnek is. És elmondhatjuk, hogy az emberek inkább boltban vásárolnak, de azért elég sok időt szánnak az internetre és a beszerzés előtt, főleg, hogyha magas értékű dolgokról van szó megnézik az árakat, összehasonlítják, megnézek, megnézik a vásárlók tapasztalatait, visszajelzéseket, stb. Következő dia. Hogyha megnézzük az egyes tagállamokat, gyakorlatilag ismerjük azt a mintát, amit már korábbról van szó, tehát a kisebb piacokon nem meglepő módon többen vásárolnak külföldön, kisebb a belső piac, akkor valószínűbb, hogy külföldre is kitekintenek az emberek, online vásárolnak. Aztán vannak országok, ahol nagyon fejlett a belső piac, és nagy piacok, azok úgy tűnik, hogy belföldön vásárolnak, inkább ez kielégíti őket nagyon, az Egyesült Királyságban nagyon, vás, nagyon kevesen vásárolnak más tagállamban, még online módon is. Mindenek előtt arról van szó, hogy a keresletet kielégítik a saját hazájukon belül, tehát az Egyesült Királyságon belül. Most ezt összehasonlítjuk Máltával, vagy Luxemburggal, ahol az emberek nyilván úgy érzik, hogy más tagállamban kell beszerezniük egy másik honlapról valamit, hát mert egyszerűen kellő méretű piacra van szükség. Luxemburgban láthatjuk, valahol a középen van, ott nagyon sokan vásárolnak határokon átnyúló módon. Következő dia. Megkérdeztük az embereket, hogy online határokon átnyúló kereskedéssel vagy vásárlással kapcsolatban milyen problémáik vannak, és megkérdeztük, hogy tényleg milyen tapasztalatokat szereztek. És az eredmény az, hogy nagyon kicsi a különbség, de egy kicsit jobb az eredménye a határon átnyúló elkereskedelemnek, mint a belföldinek. Tehát tulajdonképpen egy kicsivel kevésbé valószínű, hogy problémákkal szembesüljön az ember, hogyha külföldi más tagállami websájtról vásárolunk, mint hogyha belföldiről. Azt gondolom, az egyik oka ennek az, hogyha más ország websájtjáról vásárolunk, akkor ez egy nagyobb cég, minden bizonyal jó reputációval rendelkező cég, ha már valaki külföldről választja őket, és ez némi előnyt jelent. Nem sokára a végére érek. Mi a teendő a továbbiakban, hogyha a kereskedelmi piac integrációját erősíteni akarjuk az elkereskedelmi közlemény januárban született meg, egy sor lépést tartalmaz a fogyasztói jogokkal kapcsolatban, ezt most ültetik át a tagállamokban, és egy alternatív vitarendezési online lehetőséget kívánok biztosítani, és természetesen a bizottság dolgozik azon, hogy megszülessen egy egységes piaci akta 2, és ezen keresztül tudjuk kezelni a problémákat. Elnézést kérek, hogy kicsit hosszúra nyúlt az előadásom a technikai nehézségek miatt is, és kollégáim, Jasszan mondja, aki a, koordinálja ezt a ponttáblát, nyilván ők is rendelkezésre állnak, amennyiben kérdéseik vannak. Köszönöm szépen, Jeffy. Azt hiszem, hogy nagyon jól tudtunk követni téged, nagyon világosan beszéltél és a lényeget nagyon jól elmondta. De hát itt vannak a kezünkben úgyis a diák, és kaptunk az eredménytábláról is, eredménytábláról is másolatot. Én követtem a többi adatot is közben, tehát nagyon jó volt így. Nos, kollégák, gondolom, hogy van egy-két hozzászólásuk. Pétikainen asszony az első, hogy első alelnökként a listán van, aztán Schwab úr. Kérdezem, hogy van-e még valaki más, aki hozzá kíván szólni. Akkor kezdjük velük. Először Szerpa tiéd a szó. Jó, az a mikrofon is, nyugodtan használd ezt. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni ezt a nagyon jó és alapos bemutatót. nagyon jó, és el is gondolkodtat bennünket. Úgyhogy szeretném általánosságban is megköszönni a munkát ezen a területen, illetve a fogyasztóvédelmi területen végzett munkát is külön köszönöm. Három dolgot szeretnék csak fölvetni most. Ezek mind a jövőbeni fejleményekkel kapcsolatosak. Tulajdonképpen nem is kell kommentálni azt, hogy hát én elég szkeptikus vagyok a közös európai értékesítési jogszabályról, nem tudom, hogy ez bármit fog-e segíteni és harmonizálni fogja-e a helyzetet, hogy talán így jobb lesz-e a fogyasztóvédelem szintje, vagy átláthatóbbak lesznek-e a dolgok. Én egy kicsit szkeptikus vagyok, ezt csak szerettem volna elmondani, nem igazán kell ezzel most kezdeni semmit. De azért kíváncsian várom, a megjegyzéseket a jövőbeni kezdeményezésekkel kapcsolatban, és arról is, hogy a, a fogyasztói központok, fogyasztóvédelmi központoknak mi lesz a szerepe. És akkor most rátérek a három dologra. Ugye ezek a központok az egyes tagállamokban másképp működnek, ez talán nem mindent, de azért részben egy-két különbséget megmagyaráz, tehát hogy miért voltak itt különbségek a tagállamok között. Én azon gondolkodnék el, hogy hogyan lehetne ezeket a központokat megerősíteni európai szempontból, európai szintről, talán valami jogalkotási tevékenységgel, vagy egyebek. Aztán az ADR a másik, mert hát mondjuk lehet, hogy Finnországból érkezve egy picit másképp kezelem ezt a témát, ugye nekünk ebben megvan már a magunk múltja, az az elképzelésünk, hogy a, ezek a fogyasztói központok hivatalos, erős hivatalos szerepet kaphatnának, hogy ezeket megszervezzék. És aztán mivel az utasjogokkal is foglalkozom, ez az utolsó megjegyzésem a, ugye a jelentés kapcsán, láttuk az Európai Fogyasztói Központok hálózatából, hogy több mint a panaszok egyharmada tulajdonképpen ezzel foglalkozik, tehát utas jogi kérdéseket érint. És éppen ezért minket nagyon is érdekel az alternatív vitarendezés, síközpontok, talán ilyen ADR, tehát ezek a vitarendező központok, vagy online vitarendező központok, ODR központok hasznosak lennének, talán ez nem túl sok, hogyha ezt kérnénk. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök úr, és akkor Schwab úr következik. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy egy kicsit későn érkeztem a prezentációra, mert a gazdasági szakbizottságban még szavazni kellett a jelzálók hitelekről. A mi szakbizottságunk is közreműködött. Most a barométer nagyon pozitív aspektusairól szeretnék beszélni, azt hiszem ismert, hogy vannak itt fenntartások úgy általában a barométerrel kapcsolatban, viszont vannak itt pontok, négy olyan pontra van szó, amelyek egyértelműen megmutatják, hogy mit lehet kezdeni a barométer eredményeivel. Az első az az, hogy a barométer visszaigazolja, hogy az internetes kereskedelem ugyan növekszik, ezt Miner asszony be is mutatta, de, de mindenek előtt belföldön történik ez annak ellenére, hogy megtakarítási potenciális a választék, a határokon átnyúló bevásárlóságnak komoly előnyt jelenthetne. És azt gondolom, és a 17-es dia ezt tartalmazza is, még egyszer ki kell térni arra, hogy a kiszállításnál mit tudunk javítani, tehát, hogy nem érkezik meg, sokan félnek attól, hogy nem érkezik meg a rendelt áru, vagy sokáig tart a szállítás, vagy sérülten érkezik. Egyéb Gepárt asszony épp most ment el, de ezt már megvitatta korábban is. A kiszállítás egy rendkívül fontos tényező, és ezért nagyon örülök annak, hogy lesz egy ilyen zöld könyv a csomag kiszállítása, csomagkézbesítéssel kapcsolatban, mert ez komoly problémát jelent, itt nagyon komoly belen kell nyúlni a nemzeti rendszerekbe, mert ezt nem fogjuk tudni elkerülni szerintem, hogyha a piacot tényleg javítani akarjuk. Egyébként pedig a úr óra saját kezdeményezésű jelentésében konkrét javaslatokat is tesz arra. A második pont, amit szerettem volna elmondani, hogy a fogyasztókra vonat fogyasztók a saját jogaikra vonatkozó ismereti szintje nagyon alacsony, éppen ezért az irányelvben az összes tagállamban egységesen alkalmazandó szabályokat kell kialakítani, ezt eh, nem kell részletekbe menni elmondani. Ugye itt a Targeted Full Harmonization az, amit eh, Eh, el kell végeznünk, ez továbbra is mozgó célpont marad, de ezt pontosítani kell. De azt tudom, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv, ahol, te, irányelv, ahol teljes eh, harmonizációt akarunk végrehajtani, ezt nem ültetik át jól a gyakorlatban. Mit csinál itt a bizottság? Az nem lehet a bizottsági köztisztviselő karrierje akkor jó, hogyha teljesen harmonizált irányelveket indít útjára. Nem, ez nem elég. Itt a tagállami végrehajtás is meg kell nézni. Reddig asszonyhoz kérdést intéztem, szóbeli kérdést, ezt írásban is meg fogom tenni, ezt nem tartom jónak, ez egyébként vonatkozik a kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó irányelv is, a tisztességtelen gyakorlatokról van persze szó, és itt azt mondják, hogy az tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó irányelv kibocsátása után 7 évvel még mindig azt kell nézni, hogy mi történik európai szinten, teljesen harmonizáltan betiltanak dolgokat, amik még működnek, és ez, ennek az oka az, hogy a végrehajtással keveset törődik az Európai Bizottság túlságosan sokat foglalkoznak az új irányelvek létrehozásával. Minor asszony viszont azt szeretném mondani, nézzék meg, ahol teljes harmonizáció van, ott, hogy mi történik a valóságban, hogy az átültetés működik-e, mert a fogyasztók szintjén meg kell érkeznie ennek valamikor. Most a részletekbe is belemehetnék, ezt most nem szeretném megtenni, de hát itt van ez a bizonyos eredmény, hogy a fogyasztók nem ismerik teljesen a jogaikat. Ennek az oka az is, hogy az egységesítés itt ebben az esetben tényleg előnyt hozhatna. Még egy <clears throat> utolsó megjegyzés. Azt hiszem, hogy a barométernek, a fogyasztóvédelmi barométernek egy nagy előnye van számos más megközelítéshez képest itt a belső piacon a Szánkó nagyon korán elkezdett konkrét ország szerinti megközelítést alkalmazni, tehát egy képviselő meglátja itt a saját országát, hogy hol áll, hogy, hogy hogyan viszonyulnak a saját országában a fogyasztók jogaihoz képest, nem egy általános képet kapunk csak azzal kapcsolatban, hogy mi működik és mi nem működik a belső piacon, ez pozitív dolog. Persze a barométer eredménye ez nem mindig jó, mindenkinek jó, de mi itt országról országról látjuk az eredményeket, és az alapján tudunk ítéletet alkotni. Éppen ezért arra szeretném felszólítani, hogy legyenek bátrabbak, és hogyha az átültetést és a végrehajtást is jobban lehetne, akkor nagy eredményről beszélhetnénk. Rajta asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Már elmondtak sok mindent itt előttem. Egy-két dolggal kiegészíteném a, az előttem szólókat. Az, hogy mennyire bíznak a fogyasztók a termékek biztonságában, illetve hogy milyen jogaikat garantálja a törvény. Hát ez két olyan kérdés, amely általában összefügg a demokráciába vetett bizalommal, tehát a demokrácia működésébe, az EU működésébe vetett bizalommal, egy kockázat azért itt van néhány tagállamban, és ez a saját hazámra is igaz. Szerintem megvan annak a kockázata, hogy alábecsüljük a fogyasztóvédelem szerepét. Egyes országokban egy külön minisztérium foglalkozik ezzel, de előfordul, hogy vannak olyan országok, ahol csak egyetlen egy tisztviselő, köztisztviselő vagy egyetlen egy osztály foglalkozik a fogyasztóvédelmi kérdésekkel. Az is gyakran jellemző, hogy a hatóságok nem működnek együtt egymással. Például a saját hazámban az a helyzet, hogy nagyon sok felügyeleti szerv van, de aztán ezek a szervek egymásra mutogatnak, ez nem az ő asztaluk, és így tovább, és más intézményekhez irányítják az érintett fogyasztókat az állatorvosi vagy távközlési kérdésekben szakértő eh, hivatalokhoz. Milyenek az eredménye? Hát az egész rendszer annyira széttöredezett, hogy ha csak nincsen hatalmas média felhajtás, vagy egy nagy botrány, ezek az ügyek tulajdonképpen nem kerülnek a figyelem középpontjába, ezeket ignorálják. Tehát én a bizottsághoz éppen ezért intéznék egy kérdést vagy kérést. Jó lenne, hogyha ellenőriznék, hogy hogyan, vagy legalábbis milyen mértékben veszik a tagállamok komolyan a fogyasztóvédelmet és különösképpen gondolok azokra a tagállamokra, akik nem teljesítettek túlzottan jól itt ebben az eredménytáblában. Hogy áll náluk a fogyasztóvédelem? Az is érdekel, hogy mennyire igyekeznek ezek az államok a koordináción javítani, a felügyeleti szervek közötti együttműködésen javítani, illetve a harmonizációt megvalósítani már a tagállamon belül. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Van-e még valaki, aki megjegyzést kíván fűzni az elhangzottakhoz? Hogyha nincs, akkor én is néhány dolgot elmondanék, engedjék meg nekem. Hát először is hatalmas mennyiségű adatot kaptunk itt, Jackie a lényeget kiemelte nekünk. De azért látom, hogy vannak itt érdekes dolgok a szabályok végrehajtásáról, a költségvetésről, és így tovább. Úgyhogy talán Andreas kérésének megfelelően jó lenne, hogyha a következő alkalommal erről részletesebben tudnánk beszélni, mert a kereskedelmi gyakorlatok ugye minket foglalkoztatnak. És ha tudom, jól tudom, akkor ugye neked nem sokára majd egy átdolgozott javaslatod lesz a témában. Aztán a második dolog, Peti Petikainen asszonyhoz kapcsolódnék, hogy azt mondta, hogy vannak olyan eszközök, amelyek most működnek, de engem például igen, megdöbbentettek a fogyasztók aggájai, amelyek az online vásárlással kapcsolatosak. Hát tulajdonképpen mindenki tulajdonképpen általános tényezőkről beszélt, tehát késői szállítás, egyáltalán nem szállították ki a terméket, vagy más terméket szállítottak ki. Tehát gyakorlatilag ezek csapdahelyzetek, és aláássák a fogyasztók bizalmát az online vásárlásban. Őszintén szólva, ennek semmi köze ahhoz, hogy egy 27 tagállamra kiterjedő rendszer van, vagy hogy a fogyasztók tisztában vannak-e a jogaikkal. Nem, hát itt a rendszerről van szó. A piaci főigazgatóság jelentése kiváló volt, ahol ezt az összes adatot egybe dolgozták. És én tényleg azt hiszem, hogy most is zsákutcába kerülünk ezzel az egységes értékesítési jogszabályjal, és nagyon örültem annak, hogy a hatástanulmányról nagyon részletes vitát folytattunk, és egyébként ott az első dolog, amit el akartam mondani, az most is az, hogy nagyon sok adat van, amely sokkal frissebb, mint a hatástanulmány eredménye, és hát ezeket azért be kellene valahogy áramoltatunk ebbe a rendszerbe. Meg is kértük a hatástanulmányért felelős egység, jó lenne talán ez hasznos forrásanyag, veled együtt lehetne dolgozni, hogy tisztázzuk itt a fontos kérdéseket. És ehhez kapcsolódik még egy dolog, ugye a fogyasztói feltételek index, tehát ez a CCI, illetve az, hogy a kiskereskedők és a fogyasztók tisztában vannak a jogaikkal. Én itt csak rápillantottam az adatokra, nem tudom, hogy ezt majd te meg tudnád de nekünk oldani, hogy elmagyarázod, vagy foglalkozol ezzel jobban, de úgy tűnt, hogy nem nagyon korrelál a jogokkal való ö, tisztában levés, hogy így fogalmazzam, Luxemburg áll a lista elején, Dánia a harmadik ebben a listában, tehát hogy milyen feltételek között dolgoznak. És közben a másik oldalon Luxemburg az utolsó, Dánia meg az első. Tehát itt arról van szó, hogy a fogyasztókat fogyasztókról hogyan gondoskodunk, tehát hogy milyen politikák vannak. Foglalkoztat bennünket a fogyasztói jogok kérdése, ez a jogszabály. A fogyasztókat leginkább az érdekli, hogy megkapják, amit rendeltek határidőben, és pontosan azt kapják, amit rendeltek. A bizalmuk mondjuk a termékek minőségében, a felügyeletben, és így tovább egy másik kérdés. Persze, persze hogyha a termékek biztonságát megnézzük, ez is egy fontos szempont, de például a termékek biztonságánál sokkal nagyobb, erősebb ez a korreláció, mint például a fogyasztói jogok esetében. És mi meg állandóan arról beszélünk, hogy a fogyasztói jogok helyzete micsoda, most ugye ez az új, ez a közös értékesítési jogszabály egy újabb javaslat, és így tovább hogyha azzal foglalkoznánk, hogy a logisztikai rendszer hogyan tudna jobban működni, akkor lehet, hogy a végén sokkal elégedettebb fogyasztóink le, lennének, mint hogyha ez a rendszer működne tovább. Köszönöm szépen, megpróbálok válaszolni a lehető legtöbb felvetésre, felvetésre amennyire csak sikerül. Először is, mondja a bizottság képviselője, először is Pietikainen asszony megjegyzés az Európai Fogyasztóvédelmi Központok reformra vonatkozóan, gondolom, hogy ezekre utalt, és nem pedig az ügynökségekre általában véve, a fogyasztóvédelmi ügynökségekre. Igen. Jó, akkor ugye mindenki tudja, hogy van ez a finanszírozási program, tehát ez a fogyasztóvédelmi program az elkövetkezendő időszakra, az MFF következő időszakára, tehát 2014 utántól. Itt megváltoztattuk a szabályokat. A az ecc támogatására vonatkozóan most 50-50 százalékos -50 az arány, ugye mi és a tagállamok között, ezt növelni fogjuk, most már nem 50 százalék lesz, hanem 70 százalék lesz a bizottság hozzájárulása. Mit remélünk ettől? Azt, hogy azért a tagállamok nem csökkentik az általuk nyújtott támogatást, tehát az általánosabban összességében véve a költségvetés emelkedik, és tényleg egyetértek a legjobb központok valóban igen hasznos szerepet töltenek be, javítják a bizalmat, a belső piacba vetett bizalmat és a határokon átnyúló vásárlásokba vetett bizalmat. Itt nem csak arról van szó, hogy információt nyújtunk, vagy segítünk a fogyasztóknak a határokon átnyúló vásárlásban. Vannak itt nagyon kiváló központok, az egyik legjobb a belga, amely nagyon proaktív és folyamatosan tájékoztatja a fogyasztókat a számokra megnyíló lehetőségekről a belső piacon ilyet szeretnénk többet látni a jövőben, tehát hogy más központok is kövessék a belga központnak a példáját. A legjobb gyakorlatokat is igyekszünk elterjeszteni a hálózaton belül. Ami ezeknek a központoknak a szerepét illeti az alternatív vagy az online vitarendezésben, hát nyitottak vagyunk erre a kérdésre, és persze rengeteg eszmecsere zajlik még Tűnasszony jelentésével kapcsolatban, mondjuk az ODR platformról, hát még egyelőre nem tudom, hát mi nagyon szívesen figyelembe vesszük ezt, és akár, hogy kibővítsük ezeknek a központoknak a szerepét, és akkor a vitarendezés is beletartozzon. Most egyelőre ott tartunk, hogy azok az ügyek, amelyeket ezek a központok nem tudnak, tehát a saját közvetítési, közvetítői szolgáltatásukon keresztül megoldani, tehát mondjuk a kiskereskedők és a fogyasztók között, vagy nem tudják segíteni a fogyasztókat a panasz benyújtásban, általában alternatív megoldást találnak, de csak az esetek 10%-ában. Tehát ez azt jelenti, hogy azok közül az esetek közül, amelyeket valóban az alternatív vitarendezésre szeretnének továbbküldeni ezek a központok, csak minden tizedik oldódik így meg. Tehát az biztos, hogy ezek a javaslatok javítani fogják ezt a helyzetet, vagy javítanák ezt a helyzetet, de mindenképpen azt mondom, hogy a meglévő tapasztalatokra kellene építeni ezeknek a központoknak az esetében. Ami a légiutasok jogait illeti, az adatokat pontosan értelmezik, igazuk van, évről évre mindig a közlekedés az a terület, ahol ezek a központok a legtöbb panaszt kapják, és a közlekedésen belül is azt lehet látni, hogy a légiközlekedés okozza a legtöbb problémát nem feltétlenül a legszigorúbb értelemben vett utasjogokról van szó, hanem nagyon sokszor az elveszett podgyász a probléma, ami ugye az rendelet hatáján kívül esik. Nagyon szoros együttműködésben vagyunk a MÚV főigazgatóságon belül dolgozó kollégáinkkal, azért, hogy az információ, például ha új esetjog van, akkor ezek a fogyasztói központok megkapják a szükséges információt. Megpróbáljuk a nemzeti testületeken keresztül is valahogy ezt eljuttatni, és a jogszabályokról mindenkinek tájékoztatást adni. Most mondom mindenkinek csak tájékoztatás kedvéért, teljesen véletlenül választottunk egy dátumot, július 4-én lesz egy utas jogi nap, az Európai Unió valamennyi tagállamában lesz ez a nap a legnagyobb repülőtéren, de előfordul, hogy több repülőtér is részt vesz ennek a megszervezésében, tehát az utasjogi nap megszervezésében. A hatóságokkal együttműködve dolgoznak a repterek, ezek a fogyasztóvédelmi központok, és valóban nem poszterek lesznek, plakátok csak a falakon, hanem pont a, nyaralási szezon előtt élő emberek lesznek úgymond a helyszínen, és tájékoztatják az utasokat a jogaikról. A következő felvetés ugye a kiskereskedőkről legyetértek, végeztünk több tanulmányt is a múltban, és egyébként a kiskereskedők úgy magyarázták, hogy nem nyújtanak határokon átnyúló szolgáltatásokat, hogy nem tudnak megfelelő szolgáltatást nyújtani, hogyha nincs meg a megbízható disztribúciós hálózatuk, tehát nem bíztak a szomszédos ország mondjuk postai vagy csomagküldő szolgáltatásaiban, inkább úgy döntöttek, hogy akkor nem lépnek be az adott piacra, hogyha nem megbízhatóak ezek a szolgáltatások. Tehát ebben is egyetértünk, hogy a csomagküldő szolgáltatásokat tényleg javítani kell. Aztán a jogokról való tudatosság, hát igen, valóban agasztó a helyzet, de azért majd az elnök úr megjegyzésére még visszatérek a végén. Tavaly, és a jövő évben az igazságügyi főigazgatósággal karöltve fogunk egy kampányt indítani. Azt hiszem, hogy az információ, az eredménytábla ugye fontos, mert hát kergethetjük itt a változókat, és nyilván nincs értelme azokban a tagállamokban javítani a jogtudatosságot, ahol ez magas, hanem oda, arra kell odafigyelni, hogy hol alacsony, és ott van tennivalónk. Amit még szintén tettünk, és ez a célzott teljes harmonizáció kérdése, ez az, hogy a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózaton belül dolgoztunk, tehát hogy ez az összes a hivatalos állami hatóságokat fogja egybe ez a hálózat. Megpróbáltunk eljutni egy olyan pontra, hogy hasonlóképpen értelmezzük a jogszabályokat, tehát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra, tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó jogszabályokat és a fogyasztói jogokról szóló irányelvet is majd nem sokára. Nagyon sok esetet megvitattak, azt, hogy hogyan lehet ezeket kezelni. Szerveztünk olyan workshopokat, ahol bizonyos típusú tisztességtelen gyakorlatokat tárgyalnak a felek, hogyan lehet ezeket felderíteni, hogyan lehet a vizsgálatot lefolytatni, eh, hogyan lehet tehát az érintett kereskedőket a eh, piacon eh, úgymond lefülelni, de még mindig olyan területről van szó nyilván, amir, amin folyamatosan dolgozni kell. Aztán rajta vászony megjegyzés, hogy a az állampolgárok a demokráciába, demokrácia működésébe vetett bizalma, illetve a demokrácia működésébe vetett bizalma. Hát ez e, nyilván része a piaci bizalom, e, annak a bizalomnak, amit a demokráciába is helyez a, az állampolgár. Itt egyetértek. A másik, amit felvetett a töredezettség, ugye, hogy ez egy több testület is létezik. Vannak olyan tagállamok, ahol egy picit túlzottnak e, északíteljük ezt a helyet, ezt a helyzetet például a távközlés, a versenyágazat, fogyasztók, energia, vízügy és így tovább Hollandiában ezeket a funkciókat egyetlen egy intézménybe vonják össze. Végül is a fogyasztóvédelmi politikai hálózat, hát ez tulajdonképpen a minisztériumokat fogja össze. Ez, ennek pontosan az a feladata, hogy a tapasztalatokat megosszák egymással a tagállamok, tehát hogy mi a jobb. Jobb, hogyha a különböző felügyeletek összevonva működnek, vagy pedig jobb, hogyha csak a koordinációt javítjuk közöttük. Aztán a fogyasztói szervezetek, a fogyasztói mozgalmak déli, keleti tagállamokban, a CECI országokban, ahogy őket nevezik, a CECI országokban, ahogy őket nevezik, ugye itt még van tennivaló. Nyilván nem titok, hogy miért teljesítenek mindig legjobban az észak illetve a nyugati országok. Hát ez, ezek azok az országok, ahol az 50, 60 vagy már egyes esetekben 70 éve működik a fogyasztói mozgalom, és más országokban meg igen csak fiatal mozgalomról van szó. Tovább kell folytatni tehát a munkát, a döntéshozókat, hatóságokat. Igenis meg kell győzni arról, hogy nagyon jó a vállalkozásoknak az, hogyha a fogyasztók hallathatják a hangjukat, és erős hangjuk van. A jól tájékozott fogyasztók javítják a piaci helyzetet, erősödik a verseny, felelősen reagálnak a piac igényeire a cégek, tehát mindenkinek a javára válik, hogyha jól tájékozott fogyasztók vannak. És végül pedig az utolsó dolgot megvan a költségvetés a szabályok végrehajtatására vonatkozóan, de azért némi óvatossággal kezeljük ezt. Voltak olyan tagállamok, ahol nehézségekbe ütköztek, nem tudták teljesen kihasználni, és így tovább, de egyelőre az a mutató, amit használunk, hát az a körülmények között a legjobb ami a korrelációt illeti a jogtudatosság, illetve a piacba vetett bizalom között. Hát nyugodtan mutathatunk még önöknek több korrelációt is, lefutathatunk néhány ilyet. Azt mondták nekem a szakértők, hogy ez egyáltalán nem probléma. De azok a piacok, ahol a fogyasztók a leginkább, vagy jobban, érz, legjobban érzik magukat, mondjuk úgy, hogy biztonságban érzik magukat, úgy érzik, hogy megvan a szükséges védelem, ezek nem feltétlenül azok a piacok, ahol a fogyasztók részletesen, aprólékosan tisztában vannak a jogaikkal. És ez talán egy releváns dolog, ezt észben kellene tartani, hogy a bizalom az nagyobb súlya lesik a latba, mint maga a jogtudatosság, a tudás. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy egy kiskereskedő úgy is tiszteletben fogja tartani a jogait, akkor nincs arra szükség, hogy a fogyasztó az összes apróbetűs részlete tisztában legyen. Tehát, hogyha a versenytársak egymásra nyomást gyakorolnak ebben a tekintetben, akkor nincs akkora igény arra, hogy a fogyasztó az összes részletes jogát ismerje. Persze azért még vizsgálódnunk kell a továbbiakban. Köszönöm. Köszönöm, hogy tájékoztatott bennünket. A másik vetülete a dolognak, amiről nem beszéltünk, az is érdekes. Annál is inkább, mert most végezzük. Most vagyunk abban a fogyasztói programban, amely a fogyasztóvédelmi szervezeteket is bekapcsolja. Felteszem, csak a számokat vizsgálva a jelentésben, hogy a független fogyasztóvédelmi szervezetekbe vetett bizalom össz korrelációban van ezek az általános feltételekkel. Bizonyal fennáll ilyen korreláció, tehát ön nem reflektált a közösségi értékesítési törvényre, de a vonatkozó hatástanulmány bizony lehet, hogy más képet alkot, és nem -e. a DG Justice-nál dolgozó kollégáira némi nyomást kell gyakorolnunk,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 Az a kérdés merül fel, a jövőben ki foglalkozzék az utas jogi kérdésekkel. Én úgy gondolkozom, hogy még az uta, mivel az utasjogok részét képezik a fogyasztóvédelmi jogoknak, ezért külön figyelmet érdemelnek részünkről. A irányelv tekintetében is a belső piaci szakbizottság hatáskörébe esnek. És ez bizonyos fajta politikai meggondolásokat és lépéseket is követel a szakbizottság részéről. Folyt vita az árnyék előadók között az ötös szabály szerinti hatáskörök megállapítása tárgyában. A háttérgondolkozás az arra is rámutat, hogy hatalmas különbségek állnak fenn a tagállamok között, illetve egyes közlekedési módok, modalitások között, és különösen a határon átnyúló közlekedés tekintetében érzékelhetőek ezek a nagy különbségek. Ezért oly fontos az, hogy egy egységes szabályozás jön létre, amely minden rendelkezést tartalmaz, amely az utasok jogait ér, érintheti, annak érdekében, hogy elkerüljük a, a, a, az ágazat szétaprozottságát, és kiköszöböljük az inkonzisztenciákat. Minden, transz, minden közlekedési modalitásra, minden tagállamra vonatkozóan a határon átnyúló utazásra is, az a tíz jog, amelyet a bizottság megállapít, érvényesüljön teljes mértékben. Aztán természetesen a diszkrimináció mentesség elve, a tájékoztatás elve az alapkérdésekben is meg kell valósuljon. Nagyon sok kérdés merült fel, ahogy korábban említettem, a fogyasztóvédelmi közlek, központokba jutott panaszok egyharmada a közlekedésre vonatkozik. Ez is tény. A tájékoztatás minden fogyasztó számára elérhető kell legyen az utazási szolgáltatás megvásárlása előtt, illetve az utazás folyamán is rendelkezésre kell álljon ez a tájékoztatás. Három téma ö, igényel némi figyelmet a jövőben részünkről. Egyik a multimodalitás. Jól tudjuk, hogy a legsúlyosabb problémák akkor adódnak, amikor különféle utazási módok kapcsolódnak össze, és, és ehhez még adódik mondjuk egy, egy valaki vonaton, buszon, repülőn utazik, keresztül két-három tagállamon. Ez egy különösen úgymond szerencsétlen helyzet lehet. Nehéz meghatározni, mi a helyszíne a közlekedési láncolatnak, ki garantálja az utasjogokat, nehéz megállapítani ilyenkor, és milyen cselekvés, milyen tevékenység révén lehet gördülékenyé tenni magát a közlekedést is, meg a utasjogok biztosítását is az út teljes szakaszán. Az Európai Fogyasztóvédelmi Központok sokat tehetnek e, tekint, e területen. A kérdés az, hogy továbbfejleszünk-e bizonyos elemeket Európai Uniós eszközökkel, optimalizálva a multimodalitás meg, utazást, hiszen nagyon nehéz a, biztosítani az, a, az érintett közlekedési vállalatok együttműködését. Minél többet utazunk, annál jobban erősödik a belső piac, és annál inkább megvalósul a személyek szabad mozgása. Ám még ennél, ezek alapján még inkább foglalkoznunk kell ezekkel az összetett kérdésekkel. Legalábbis az információs oldalon egy egységes weboldal, utaz, utaz, utasjogi weboldal sokat segíthetne. A második témakör a panaszok ügye. A közlekedési vállalatok minden egyes terminálon kell, hogy működtessenek egy panasz fogadási központot, egy, egy helpdesket. A bizottság már kor, a korai szakaszban kell foglalkozzon azzal a kérdéssel, hogy a multimodális utazás esetén hogyan lehet rendezni ezt a kérdést a, hogyan tudja a, a, az utas, kihez fordulhat, mi a fókuszpont. Ezt is meg kell határozni. Végül, nem utolsóban, a korlátozott mobilitású utasok sajátságos ügyeivel is foglalkozni kell. A fogyatékkal élők kell, kell foglalkoznunk, Európa lakossága öregszik, kell, hogy legyenek olyan rendszerek, amelyek gondoskodnak az ő sajátságosokaiktól, egy holisztikus rendszerben ez bonyolult, és még bonyolultabb, hogyha multimodális utazásban vesz részt egy idős vagy fogyatékkal élő ember, akinek segítségre van szükség. Tehát több tagállamát, több móduszban való utazás során kell, hogy legyen egy pán-európai eszköz, mely a legtöbb információt szolgáltatja, illetve segítséget nyújt az utazás bármely szakaszában a személy otthonától egészen az úti céljáig és vissza. Aztán van még egy sor olyan kérdés, amelyel foglalkoznia kell a jogalkotónak. Ha a módosítók, eh, például a csomagutazások, az árképzés átláthatósága, az utazás lemondásának joga, ilyen kérdések illetve a panaszok kezelésének mikéntje, és azok különféle formái. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, Peti Kájnán asszony. Tudom, hogy Manders úrat szorítja az idő. Hát hogy megengedő, hogy Manders úr megelőzze önt, mert hogy majd el kell menjen. Nem. Oké. Okay. Nem? Nem gond? Hedegrit úgy látom, hogy átadja a helyét. They have a debate on the radio with... Vitát kell folytatnom 5 perc múlva a rádióban és elolvastam Pavlova asszony megjegyzéseit. Hálás. Most elolvasom ezt a jelentést. Pavlova asszony úgy gondolja, hogy számos általa javasolt ötlet megjelenik ebben. Itt a, ő készített egyébként a légiutasokkal kapcsolatos jelentést az egyik aspektus, amit mindenképpen szeretne kiemelni, hogy biztosítani kell az árak átláthatóságát mindenek előtt a légi közlekedési díjaknál, ahol jelentkeznek rejtett költségek, mint például a hitelkártya használat költségei, ezt nem tartalmazza az eredeti ár, és a reklámozott ár mindenképpen tükrözze a végleges árat, tehát itt egy tisztességes viselkedésre van szükség védeni kell a tisztességtelen szerződéses feltételekkel szemben az utasokat. Pávnova asszony felhívja a figyelmet arra is, hogy a helyfoglalásos utasoknál megfelelő védelmet kell biztosítani, a csomagtúráknál is, például, hogyha csődbe megy egy cég, lehetőségről beszélünk még, az eljárásokat hatékonyá kell tenni, hogyha panaszokkal fordulnak bizonyos szervezetekhez, és hangsúlyozni szeretném még nagyon fontos a az utasok joga, és ez mindenek előtt fogyasztói jogot jelent, éppen ezért minden nemű jövőbeli felülviz, felülvizsgálatnál ennek a szakbizottságnak a véleményét alap alapvetően figyelembe kell venni. Fogyasztói jogokról beszélünk, ezt erre emlékeztetni kell. Most mennem kell a rádió interjúra. Köszönöm szépen. De Jong úr, akinek szintén itt kellene lenni, de nem tud. Hedasszony. Én is köszönetet mondok az előadónak a nagyon jó együttműködésért a dokumentum elkészítése során. Ez egy nagyon jó dokumentum, egy sor módosított készítek elő, de ennek ellenére jó a dokumentum. Egyetértek az előadóval abban, hogy az utas jogok, fogyasztói jogok, ezt hangsúlyozni kell, és azt gondolom, hogy az elnöknek is foglalkozni kell ezzel a témával, megfelelő felelősséget kell kapnunk, a belső piaci szakbizottság véleményét is figyelembe kell venni, be kell vonni az előkészítésbe. Természetesen nagyon jó dolog, hogy a témát felvetik. A képviselőként mi is sokat utazunk, egy héten belül akár többször is ami engem illet, gyakran késnek, törölnek járatokat, ez többször előfordult. Vonaton is utaztam, Svédország és Dánia között nemrégiben, még ott is lehetnek problémák, hogyha két tagállamban érintve. Tehát, mint mondtam, egy sor módosítót fogok előterjeszteni, illetőleg kiegészítést a véleményhez. Nem gondolom, hogy egy külön rendeletre van szükség, azt kell biztosítani, hogy a minimális szabályok egy megbízható rendszerére van szükség, amelyeket be kell tartania, és amelyek célja, hogy az utasjogokat biztosítsák minden egyes közlekedési ág számára. Jobb fogyasztóvédelemre van szükség ezen a területen, ami a hatáskörünket illeti, természetesen fogyasztójogokról van szó, megfelelő rendszert kell kialakítani arra is, hogy a törölt vagy kis, megkésett vagy késő járatokra kompenzációs rendszer jöjjön létre. A szolgáltatók weboldala hozzáférhető kell, hogy legyen méghozzá oly módon, hogy ott gyorsan megtaláljuk ezeket a jogokat, gyorsan lehessen reagálni. Azt gondolom, hogy itt komoly lehetőségek vannak, tehát mindenképpen egyszerű hozzáférést kell biztosítani a fogyasztók jogaihoz az interneten. A, a korlátozott mobilitással rendelkező utasok jogaira is figyelnünk kell, megfelelő tájékoztatásra van itt is szükség, megfelelő formátumban kell az ilyen információkat rendelkezésre bocsátani egy saját kezdeményezésű jelentéshez, és ez jövőbeli jogalkotáshoz vezethet. Éppen ezért számos lehetőségünk van, hogyha valaki Kalmárból akar vonattal utazni és eljutni Strasbourgba, akkor a legkülönbözőbb vasúttársaságokkal kerül kapcsolatba, és ez nehézségeket okoz, pedig sokkal többet kellene utaznunk buszon és vasúton. Köszönöm szépen. Turina asszony. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevő munkáját úgy vélem, érvei nagyon találóak, a prioritások is helyén valóak. Az, hogy egy egységes szabályozás legyen, világosan megfogalmazzuk, hogy ez egy fogyasztói jog, a végrehajtás erőteljes mechanizmusai, és sorolhatnám. Két-három olyan pont van, amelyet most felvetnék viszont. És a módosítóink is ezekről szólnak majd. Az egyik, az intermodalitás. Ugye ön is említette ezt, Anna Het, Anna Het is kitért az imént erre. Fontos, hogy a jogok konzisztenciája megvalósuljon, és ez illeszkedjék. Például, amikor átszáll az utas a vonatról a repülőre, akkor mindig a legmagasabb védelmi szint érvényesüljön az egész intermodalitásban. Másodszorban a fogyatékkal élők kapcsán egyetértek azzal, amit Hett asszony mondott azaz, hogy korai tájékoztásra van szükség. Nem csak a szolgáltatáshoz hozzáférésre van szükség, hanem a korai információra, teljes körű információra. Az utolsó gondolat, nem tudom, hogy ez módosító formájában is megfogalmazódik-e majd részünkről, ám szeretném jelezni egy nagyon konkrét eset kapcsán, ám egy szélesebb körű témát is érint, hallottuk a bizottságtól is, hogy a legtöbb panasz, vagy azt a védelmi panasz a közlekedés ágazatban ö, születik. A Dán sajtóban kellett reagálnom egy esetre, nagyon nehéz volt a dolgom. Egy Dán állampolgár spanyol vállalattal utazott Dániából Spanyolországba, és onnan utazott volna tovább Dél-Amerikába, és spanyol közlekedési vállalattal. késett, ezért lekéste a gép és Spanyolországban a dél-amerikai járatát, mert a, a, a spanyol legitárság késett. A mai jogszabályok alapján neki joga volna kártérítésre. Így panasszal élt, ezt a spanyol hatóság jóvá hagyta, igen, ön jogosult, pénzre is, ki tudja mire még, nem emlékszem, ám az érintett spanyol légitársaság nem fizette ki. Még akkor sem, hogy a spanyol hatóság kérte fel erre, a Dán állampolgár nem kapott semmit. Hazatért, és továbbra is azon panaszkodik, hogy nem kapott semmit. Kérdés az, hogy milyen eszközeink vannak. Vannak-e egyáltalán eszközeink olyan vállalatokkal szemben fellépni, amelyek nem tartják be a szabályokat? Még a panasz jogosultságának elismerése és hivatalos jóváhagyása után sem. Úgyhogy Ugye vannak ugyan határon átnyúló vitarendezési eszközeink és a végrehajtást előrányzó mechanizmusaink, ám az a Dán azt mondta nekem, hogy neki tehát túl nagy erőfeszítést lett volna bírósághoz fordulni, spanyol bíróságnál lefolytatni egy pert, azt mondta, hogy erre nincs pénze, ideje. 2000 euró lett volna a kártérítés, a végén hagyta az egészet. Tehát ez, ez az eset is felveti a kérdés, hogy a határon átnyúló végrehajtására a döntéseknek lehetne még nagyobb figyelmet szentelni, mert hát nyilván nem az egyetlen esetről van szó, csak példaként hoztam fel. Azt hiszem, hogy vannak még itt fontos szempontok. Ha megnézzük a fogyasztói eredménytáblát, akkor lehet látni, hogy 45% ha jól emlékszem azoknak az embereknek az aránya, akik nem tettek panaszt, mert túl bonyolult volt az eljárás, tehát ez nagyon is jogos. Bider úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az utasjogok kapcsán, hát azt el kell mondani, ugye mi már régóta beszéltünk az utasjogokról, még volt egy másik vélemény is a fogyasztói eredménytábláról, és hát az a helyzet, hogy nem csak a mi szakbizottságunk foglalkozik a fogyasztói jogokkal, a közlekedési bizottság is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és én ennek nagyon örülök. De hát egyébként annak ellenére, hogy mi mit teszünk, vagy milyen lépéseket tesz a bizottság, vagy más szervezetek milyen lépéseket tesznek a fogyasztók jogaiért folytatott küzdelemben, az az igazság, hogy a fogyasztók sokszor egy problémával szembenézve nem tudják, hogy hova forduljanak, mit tegyenek, hogyan oldják ezt meg. Tehát az az igazság, hogy az utasok is nagyon sokszor nincsenek tisztában a jogaikkal, vagy nem tudják, hogy hogyan kaphatnának jogorvoslatot. Szeretném Pietikainen asszonynak megköszönni ezt a véleményt, és nagyon örülök annak, hogy ő külön kihangsúlyozta azt, hogy az utasjogok is fogyasztói jogoknak számítanak, tehát így kell ezeket kezelni, és hogy ezeket így be is kell tartatni a célkitűzésnek tehát annak kell lennie, hogy ezeket a jogokat végrehajtsák megfelelő mértékben, megfelelő módon. Egyetértek az összes javaslattal, ami a véleményben szerepel. Van egy pont, amely kérdéses számomra, ez a hármas pont, ahol az szerepel, hogy a fogyasztóknak joga kellene legyen az egyelő mértékű védelemhez, függetlenül attól, hogy milyen közlekedési módot használnak. Hát igen, nem tudom, hogy az egyenlő lenne-e a megfelelő jelző, amit itt kell használni. Ez a közlekedési eszköztől függ, amit a fogyasztó választ, hiszen nem lehet elvárni minden szolgáltatótól, hogy ugyanazokat az alapelveket tartson be. A hosszú távú Hosszú távon szerintem ennek inkább hátrányai lenne, lennének, mint előnyeik. Nem tudom, hogy a gyakorlatban hogyan nézhetne ez ki persze jól hangzik a fogyasztók számára, de hát egy ilyen eszköznek figyelembe kellene vennie mindig az egyes közlekedési módok sajátosságait, jellegzetességeit. Nem várhatjuk el azt, hogy mondjuk egy rövid távú autóbusz úton ugyanolyan feltételeket érvényesítenek, mint mondjuk egy hosszú távú repülőút során. Ezt tehát ne felejtsük el, és azt se felejtsük el, hogy a jogszabályokban tapasztalható eltérések nem csak abból ered, eredeztethetők, hogy nem következetesek a jogszabályok, hanem másból is. Én benyújtok majd egy-két módosítót, de egyébként örömmel várom az együttműködést. Köszönöm szépen. Nos, mondja az elnök úr, akkor Schwab úr az egyetlen, aki még hozzá kívánt szólni, meg is adom neki a szót, és azt hiszem azt is szó el kell ismernem, hogy ugye Colson is itt van, igen, igen, a bizottsági MUV főgazgatóságtól, úgyhogy majd ő is szót kap, de először Schwab úr. Ja, vielen Dank a Vorsitz. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy szót kaptam. Mindenek előtt szeretnék az előadónak az áttekintető koherens tervezetért köszönetet mondani és azt gondolom is egyébként a fogyasztói barométeren is megbeszéltük már, eh, hogy eh, egyrősítsük eh, a jogok egységességét, de el kell, hogy mondjam, Bílant kolléga kritikus kérdéseit abszolút meg tudom érteni, mert nem egészen világos, hogy mi legyen ez a tíz jog, utazói, utasjog, amely az összes közlekedési módra az összes utas vonatkozásában megvalósítható mert Billant kollégához hasonlóan én is azt látom, hogy a különböző közlekedési módoknál különböző nehézségek vannak, az alapprobléma az, és itt már felhívták a figyelmet arra, hogy annak a végrehajtása, amivel már ma is rendelkezünk, nagy probléma. Nekem is volt egy spanyolországi esetem egyszer. Vannak ugyan világos szabályok, három órás késése volt a repülőnek, ebből egyértelmű jogok alakulnak ki, vagy adódnak, és mégsem egyszerű ennek az eredményét bevasalni. Vagyis azt gondolom, hogy a jogok érvényesítése, és éppen ezért örülök annak, hogy Tekinen kolléga felhívja a figyelmet a jogok végrehajtására. Ez egy központi elem. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen mindenkinek a nagyon hasznos kommentárokat. Most pedig röviden Kolzan úrnak adok szót, nincs túl sok időnk, hogyha egyes pontokra ki akarnak térni, és a saját kezdeményezésű vélemény sok mindent felvet. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Pitikainen asszonynak szeretnék köszönetet mondani a tervezetért. Lényegében ez megfelel annak, a, amit szerintünk is ki kell dolgozni. A legtöbb megjegyzéssel egyetértünk a jogok jelentőségére vonatkozóan, és eh, hát itt szinte alkotmány szintű jogokról beszélünk a tagállamoknál a panaszok nagyon fontosak, és a fogyatékkal élő utasok problémáira is felhívnak a figyelmet. Majd kitérek az egyes hozzászólásokra is. Ezek Pitikainen asszony felvetésére reagáltak. Mindenek előtt, hogyha egy nemzeti hatóság egy utasjogot alkalmaz, és egy légitársaság nem tartja be az említett jogot, mit lehet akkor tenni? Mit tehet maga az utas? A jelenlegi jog szerint panaszt tehet egy adott esetben egyszerűsített eljárás keretei között, de az utasnak nincs lehetősége arra, hogy ténylegesen megkapja azt a jogot, amiről a nemzeti hatóság döntött már, de bírságot kiszabhat a nemzeti hatóság. Innentől teljesen világos, hogyha a bírság már egyszer megszületett, akkor azért valószínű, hogy a légitársaság inkább igyekszik megoldást keresni az utassal, és az ajánlást, a nemzeti hatóság ajánlását átülteti a gyakorlatba. A jelenlegi rendszer egyelőre ezt nem teszi lehetővé a nemzeti hatóság számára, hogy megoldja a konkrét utas panaszát, de indirekt módon erre van lehetőség, mint mondta a bírság kiszabásával. A második pont, amit Pitikainen asszony is megvizsgál, de több szakbizottsági tag és Bíland és Vábor is beszélt erről a témáról. Itt a különböző közlekedési módok közötti megkülönböztetés vagy különbség a téma. A bizottság közleménye azt célozza, hogy progresszív módon lehetővé tegyük a különböző közlekedési módok eh, konverzióját. Ma mostani jogalkotásban eltérések vannak a közlekedési módok között, amelyek nem indokoltak. Persze egyes különbségekről szóval nem tudjuk ezt megváltoztatni, hiszen nagyon különböző közlekedési módokról van szó ezért egy progresszív konvergenciára kell törekedni, de egy egységes rendelet kibocsátása egyelőre nem lehetséges, túl korai lenne. Vegyük például a tengerészeti területet, vagy az autóbuszokra vonatkozó területet, erre idevágó rendeletek még nem születtek meg, nem érkezett visszajelzés sem gyakorlatilag nincsen kellő tapasztalatunk arra, hogy az itteni tapasztalatokat értékeljük. Az egyes közlekedési módok között különbséget kell tenni valahol, és ezek a rendeletek még nem születtek meg minden közlekedési ágra vonatkozóan, de a konvergencia a cél. Egyelőre itt tartunk, és ezzel teljesen egyet is tudunk érteni. Az egyetlen dolog, amit még szerette volna megemlíteni, az elnök úr kérdésére reagálva, az az, hogy a bizottság minden bizonyal az utasi jogok, a, a légi közlekedésben rendelkező meglévő utasi jogok felülvizsgálatát fogja elvégezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kajnen asszony szeretné összefoglalni? Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Köszönöm az összes kollégának, a bizottságnak a nagyon jó kommentárokat. Az egyenlő védelemről beszélünk, ez egy nagyon fontos pont, amit felvetette, tehát itt adott esetben a szöveg is problémát okozhat, itt az arányosság témája is fontos, az sem mindegy, hogy rövid távú utazás vagy hosszú útról beszélünk, és a különböző formák harmonizációja nyilván időt vesz igénybe. Itt akkor elmondjam, a módosítók határideje június 19-e, a megvitatás július 9-e és július 10-én szavazunk. Rendben, köszönöm szépen mindenkinek, lépjünk tovább utolsó napirendi pontunkra. Colin Langen asszony jelentése a fogyasztó hitel irányelv végrehajtásáról. Ferhelyen asszony fogja helyette ismertetni az anyagot, mert nincs itt. A Izsi Szankók képviseletében üdvözöljük az osztályvezető asszonyt, aki majd válaszol a bizottság nevében a feltett kérdésekre. Nézek körbe, ki van még itt a többi frakcióból. Rendelgaz asszony nincs itt, Göző úr nincs, Rüla asszony nincs, én itt vagyok. Úgyhogy én vagyok az egyik el, árnyékeladó egyetlenként. Talán mások még befutnak. El kell kezdjük a jelentésem való munkát, így Verhelyen asszony kap most szót. Köszönöm szépen. Birgit Konen Langen ma nem tud jelen lenni, személyesen nem tudja bemutatni a jelentését, ezért azt kérte, hogy egy néhány fontos sarokpontra térje ki. Itt a fogyasztói hitelekre vonatkozó szerződések irányvonal felvizsgálatáról van szó, hogyan tudjuk a határokon átnyúló belső piacot erősíteni a fogyasztói hiteleknél, a fogyasztók védelmét, a hitel jog erősítése Európában javította. A határokon átnyúló hitelezés egyébként nem túl jelentős, 2% alatt van, ebből 20% online hitelezést jelent, és itt láthatjuk, hogy az e-commerce jelentősége a bankszektorban is növekszik. Ennek az egyik oka az, hogy egyrészt nagyon kevés pénzintézet kínál határokon átnyúló módon fogyasztói hiteleken, másrészt pedig a pénzügyi válság miatt a maga a piac is csökkent, és vannak jogi problémák is, de de nem ezek a legfontosabbak, hanem inkább az, hogy nincs megfelelő kapcsolata aztán a két éves időszak az átültetés során nem csak a tagállamok, hanem a pénzintézetek számára is jelen egy nagyon bonyolult eljárásról van szó. A nemzeti jogalkotóknak és a pénzintézeteknek is megfelelő átültetést kellett végrehajtani, ezért talán a két év rövid volt azt javasolja tehát az előadó, hogy gondoljuk végig, hogy ilyen esetekben három évre növeljük az átültetési időszakot, és ez akkor megfelelő módon megtörténhet. Tartalmilag az irányelv néhány szabályát megkérdőjelezte, megemlíti például a standard tájékoztató lapot, ami az alapja a fogyasztó szerződés kötésének. Ezt azonban túlságosan terjedelmes, terjedelmesnek és túlságosan nehezen érthetőnek minőstették például a teljes hiteldíjmutató kiszámolása problémás. Erre ugye nagy iránymutatásokat az, az Európai Bizottság, de nem jogilag ezek nem kötelezőek. Éppen ezért fontos, hogy az összes jogszabályban az elő, előírásokat egyformán alkalmazzák. Egyébként pedig az elállás témája mik a határidők esetében meg kell állapítani, mikor indul egy határidő, ez az első kapcsolatfelvételtől indul, vagy pedig a szerződés megkötésével indul a határidő. Ugye, hogy problém, problémák vannak az átültetése, 532 websájtot vizsgáltak felül, ez a sweep vizsgálat volt, vagy ellenőrzés volt, és megállapíthatjuk összefoglalásképpen, hogy az irányel fontos része a fogyasztóvédelemnek Európában. A bizottságnak most az átültetést és végrehajtást kéne még egyszer megnéznie és a megfelelő alkalmazás a tagállamokban megkövetelnie, és utána időt kell szánni arra, hogy hozzászokjanak az új szabályokhoz, tapasztalatokat gyűjtsenek, és ez azt jelenti, hogy a határokon átnyúló területen is nőne az elfogadottság. Ezt követően jogi szempontból és tényleges szempontból is értékelni kellene, hogy milyen hatásokkal járt az, az irányelve az előadó egy azonnali módosítást túl korainak tart egyes területeken, hiszen egy ilyen bonyolult eljárásban tapasztalatokat kell gyűjteni, és meg kell nézni, hogy egy bizonyos időszak után a konkrét tapasztalatok milyenek. Uh, Köszönöm szépen mivel én vagyok az egyetlen árnyék előadó, aki itt van, akkor most én teszek néhány megjegyzést, és akkor meglátjuk, hogy a kollégák közül valaki kívánna még szólni. Először is Colin Lengen asszony felvetései nagyon jogosak, és pontosan a lényegi kérésekre összpontosítanak. Azt hiszem mindenki számára világos, hogy ez az irányelv elég lassan kezdett el működni, nagyon sokan már az elejétől kezdve figyelemmel kísérték az egész folyamatot, én is. Sőt, még lehet, hogy az egész azelőtt indult, hogy én ide kerültem volna 13 éve, és akkor ugye a teljes harmonizációról, vagy célzott harmonizációról ö, beszéltünk. Azt hiszem, hogy a legfontosabb az az, hogy a tanács és a parlament is úgy gondolta, hogy a fogyasztói hitel piac, annyira szerte ágazó, és olyan különböző tevékenységek alakultak ki az egyes tagállamokban, hogy nagyon nagyok a különbségek. Tehát a teljes harmonizációt vagy célzott harmonizáció, harmonizációt előírő irányelv könnyű súlyúnak számítana. Nagyon jól mondta a határokon átnyúló eh, fogyasztói hiteltranzakciókról az előadó asszony, hogy alacsony a számok Ezeknek viszont fontos fogyasztóvédelmi kérdések vannak itt, amelyekkel kapcsolatban a harmonizáció megtörtént, de ami aggasztó, ugye az, hogy az információtájékoztatás nyújtása esetében igen nagy különbségek vannak, és pedig ezen sokat dolgoztunk, tehát ugye az úgynevezett standard típusú prezentáció, nagyon sokat dolgoztunk. Nem tudjuk, hogy a fogyasztók mennyire vannak tisztában ezekkel a kérdésekkel. Bájner asszony most számolt be nekünk a fogyasztói eredménytábláról, de hát majd még részletesebb adatokat kapunk a fogyasztói hitelekről. Egy valami, amivel kollégágen az, hogy nem foglalkozik részletesebben, de talán érdekes lenne ezt is elemezni, és módosítókkal talán még megtehetjük, hogy erről is írunk a határokon átnyúló hitelminősítési adatok. Nagyon fontos eszközök ezek, a fogyasztói hitelminősítési adatok, amelyek alapján a fogyasztókat értékelik, tehát a hitelminősítéskor a cégek a fogyasztókat értékelik, és a fogyasztók természetesen a saját adataikat meg is nézhetik. A fogyasztói hitelről szóló irányelv egyik fontos újítása volt, hogy határokon átnyúló alapon ezt, ezeket az adatokat elérhetővé tette. De érdekes lenne azt megtudni, hogy ezek a dolgok tényleg működnek-e a gyakorlatban tehát az adatbázisok itt nyitottak. A korai visszafizetéssel kapcsolatos, előtörlesztéssel kapcsolatos dolgokra felhívta az előadónő a figyelmet, nagyon helyesen, még mindig összetett ez a terület, sok a különbség. A bizottsággal már megállapodtunk a komitológia keretében, hogy az árfolyamok számítása, számítása esetén más módszereket használjanak, de hát szerintem a fogyasztók számára ezt nagyon bonyolult megérteni és figyelemmel követni. Lesz még erről vita, de az utolsó megjegyzésem a hatája kapcsolatos lenne. Mi, mikor Svédországba utaztunk néhány évvel ezelőtt, a svéd elnökség alatt, a svéd parlament is felvetette az SMS hitelek kérdését, és mi elmondtuk nekik, hogy ami minket illet, Szerintünk lehetséges az, hogy a svéd kormány a kísértékű ilyen típusú hitelekre is kiterjessze az irányelv rendelkezéseinek a hatáját, tehát ez az ő feladatuk, ez a tagállam hatásköre. Aztán Engen asszony felvetett még egy érdekes kérdést, vannak olyan tagállamok, akik eh, a eh, helyi hitelekre is eh, kiterjesztették ezeket a rendelkezéseket. Érdekes lesz majd látni a szavazást a mi ezzel a hitelekkel kapcsolatban sokan voltunk, akik szkeptikusak voltunk, ugyanazon az alapokon, hogy a fogyasztói hitelminősítések adataival mi a helyzet. Tulajdonképpen a jelenlegi rendelkezések nagyon nagy része megmaradna, a mostani irányelvből a jelentéstétel, szerződéskötés előtti információ, és így tovább. Hát a jelzáloggal kapcsolatos dolgokat változtatni kell, nem kell a spanyol viaszt feltalálni, vagy azt, amit már a múltban megoldottunk, hanem módosítani kell. Tudom, hogy az előadónk a fogyasztóvédelmi szinttel kapcsolatban ambiciózusabb volt, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Azt is érdekes lenne tudni, hogy a bizottság képviseletében egyetértenek-e Koli Langen asszony által követett irányjal. Tehát, hogy nincsen hatalmas szükség arra most, hogy jelentésen módosítsuk a meglévő irányelv rendelkezéseit, hanem inkább ehelyett arra összpontosítanánk, hogy a megfelelő végrehajtás meglegyen a tagállamokban, és inkább a végrehajtási gondokat kezelnénk, amelyek a jelenlegi irányából merülnek fel, nem pedig radikális reformokat javasolnák, és talán a tagállamokat is lehet tájékoztatni, tanácsot lehet nekik adni arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják hatékonyabban használni ezt az irányelvet. Tehát, hogyha a bizottsággal egyetértenénk ebben, hát egyébként ez a célja a saját kezdeményezésű jelentésnek egyébként is, az jó lenne. Én tudom, hogy a bizottság szélesebb körű konzultációt is szervez, és érdekelne az időbeosztás ezzel kapcsolatban, hogy mi is akkor e köré szervezhessük a munkánkat. Most akkor kérdezem, hogy van-e még valaki, aki ehhez a témához hozzá kíván szólni? Akkor visszaadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és Megköszönöm a kollégáj jelentése kapcsolatban elmondottakat. A kérdésekkel nagyon megkönnyítették a munkámat, mert egész egyszerűen elmondhatom, hogy egyetértünk azzal az irányjal, amely felé a parlament halad ebben a jelentésben. Fontos irányelvről van szó, és most pontosan ez a lényeg, hogy a megfelelő végrehajtást biztosítsuk. Ez szerepel a jelentésben. Ön is, önök is elmondták a hozzászólásokban, hogy tényleg a végrehajtásról van szó. Egyes tagállamokban nehézségek voltak az irányel végrehajtásánál. Megpróbáltunk egyébként, megpróbáltuk ezeket egyébként kezelni, módosítottuk az irányelv mellékletét, és a számítások esetén, az APR számítások esetén változtatásokat eszközöltünk, útmutatásokat is kiadtunk a tagállamoknak a végrehajtáshoz, tehát ezeket megtettük. Az útmutatásokat egyébként megkapta ennek a szakbizottságnak a titkársága is, hogyha én jól emlékszem. Ha nem így történt, akkor természetesen megtesszük ezt, és elküldjük önöknek is az útmutatót. Nagyon fontos, teljesen osztjuk az önök véleményét. Nagyon fontos, hogy segítsük a tagállamokat abban, hogy hogyan hajtsák végre részletes, részleteiben ezt az irányelvet. De még valamire szerettem volna reagálni, amit ön mondott. Az is fontos, hogy az irányelv rendelkezéseit jól ismerjék a fogyasztók információt kapjanak, és tisztában legyenek azzal, hogy milyen jogaik vannak ennek az irányelvnek az értelmében. És ezért van az, hogy most megpróbálunk elgondolkodni esetleg egyfajta információs kampányon, valamilyen kampány megszervezésén, amelynek segítségével a fogyasztók egy picit tudatosabbá válnának a fogyasztói hitelekkel kapcsolatos jogaikról. Aztán pedig az SMS hitelek erre ki lehet ezt terjeszteni? Igen, ki lehet terjeszteni a rendelkezéseket rájuk. Végül pedig az időbeosztás, ön is mondta, elnök úr, hogy nem mondta pontosan, de a jelentésben szerepel, hogy tanulmány készül, piaci tanulmány ennek az irányelvnek a hatásáról, és ennek az eredményeit az év végére várjuk. Ugyanakkor véglegesítjük az átültetés ellenőrzését, tehát hogy hány tagállam hajtotta végre az előírásokat, és így tovább. Az átültetés ellenőrzésével egy kicsit késlekedtünk, azért, mert maga az átültetés is késedelmes volt egy-két tagállamban. Nyolc tagállam esetében már sikerült lezárni ezt az adatgyűjtést, de évvégére talán meg lesz a többiben is a teljes kép. És 2013-ban pedig jelentés, fog jelentést fogunk készíteni arról, hogy a fogyasztói hitelről szóló irányelvet hogyan hajtották végre, és akkor majd ennek a jelentésnek az alapján kiderül, hogy valóban szükség van-e az rendelkezések frissítésére, módosítására, de induljunk ki abból a feltételezésből, hogy először azt szeretnénk, hogy az irányelvet helyesen alkalmazzák, és ne pedig módosítsuk ezt. Remélem, hogy mindenben világosan fogalmaztam. Köszönöm az érdeklődést, és várom a további együttműködést. Good. Well, thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy közös irány van állapodtunk, vagy tudunk megállapodni ezen a területen, és akkor itt kíván-e reagálni az előadó? Ami a menetrendet illeti a tovább, június 30 ig lehet módosítókat begyújtani. szeptember 17-18-án megvitatjuk, és október 11-én szavazunk. Azt hiszem, hogy ez elég időt ad nekünk arra, hogy egy folyamatot előre vigyük, és figyelembe tudjuk venni a többi frakció véleményét is. Addig köszönöm szépen Colin Langen asszonynak, és köszönöm szépen a bizottság képviselőjének is. Ezzel a mai napot befejezhetjük. Egy kicsit korábban végeztünk, köszönöm szépen, mint mindig a tolmácsoknak egy szokatlan helyen voltunk ma, szakbizottsági üléseken, de több a fény, annyi előnye van. Emlékeztetni szeretném a képviselőtársakat két dologra. Az egyik az, hogy a jövő heti plenárison szerda délután egy nagyon fontos vita folyik majd Barnier biztos úrral három nagyon fontos témában. A szolgáltatás irányel végrehajtásával kapcsolatos jelentése, aztán a belső piaci jelentés és javaslatok a az egységes piaci akta 2-esről. A szakbizottság egy állásfoglalást terjesztett elő, szavazás volt elmúlt héten erről, és abban bízom, hogy eh, a vitában részt vesznek a szakbizottság tagjai is. A következő ülésünk pedig június 20-án, 21-én lesz, eh, mindkét napon 9-kor kezdünk két teljes ülés, és nagyon sok javaslatról szavazzunk, amelyen dolgoztunk ez egész év során. Köszönöm szépen az online nézőknek is, közönségünknek is, és ezzel berekeztem az ülést. Köszönöm szépen. What do you think yourself?